good afternoon. I think we can uh, start. Jó napot kívánok! Szerintem megkezdhetjük az Emberi Jogi Szakbizottság ülésének második részét. Ezúttal a Nőjogi Bizottsággal ülésezünk közösen. Üdvözlöm Mikhail Gustafsson urat. Nagyon jó dolog, és bizonyára hozzájárul a munkánkhoz, hogyha konkrét emberi jogi kérdéseket vizsgálunk, hogyha ezek nők ellen irányulnak, hogyha önök is jelen vannak, és miről is beszélünk? A minőségi oktatásról, az írástudatlanság elleni küzdelemről, valamint a korai és a kényszerházasságról, ez egy nagyon fontos téma és a vitáink során különböző országok merülnek fel. Ez egy időnként meglehetősen brutális ügyek feltűnnek persze, a médiában azt felrak, felkapják akkor, stb. De azt kell, hogy mondja, hogy eh, igazából meg, megfelelő mértékű érdeklődés nem mutatkozik Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2011. decemberében a parlament elfogadott egy döntést, miszerint legyen lányok nemzetközi napja. Ezt követően az ENSZ is csatlakozott ehhez a lányok nemzetközi napjának létrehozásához. Ez október 11-e. Mindig szerencsés, hogyha ilyen napokat tudunk bevezetni, hiszen ez egyfajta emlékeztető a kormányok számára, az emberek számára, hogy egy-egy témára fókuszáljanak, de hát természetesen ennél sokkal többet kell tennünk, hogyha meg akarunk oldani dolgokat, hogy cél, dolgokat, hogyha a millenniumi célokat el akarjuk érni, hiszen ott szerepel, hogy 2015-ig, és ez nincs messze, minden lány és fiú befejezze az általános iskolát, ami azért egy nagy eredmény, Szerintem, hogyha tényleg el tudjuk érni, amit kitűztünk magunk elé, az EU iránymutatásai is szerepelnek, amelyek foglalkoznak a nők a lányokkal szembeni erőszak kapcsán. Vizsgáljuk ezt a témát ebben az EU stratégiai keretben és cselekvési tervben, amit elmúlt decemberben fogadtunk el, szerepel a 20-as számú akció, amely azt tartalmazza, hogy a megelőzés nagyon fontos, hogyha és konkrétan arra hivatkozik arra az esetre, amikor korai házasságra kerül sor, még gyerekkorú lányokat házasítanak meg vagyis ez mind azt jelenti, hogy ezen a területen intenzívebbé kell tenni a tevékenységet. Mielőtt a vendégeink kapnak szót, talán Gustafsson kolléga kíván szólni néhány szót. Köszönöm szépen, Logbiller kolléganő. Örülök annak, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a rendezvényt itt az önök szakbizottsága részéről. Ez egy rendkívül fontos esemény szerintem. Mindenkinek örülök, aki eljött közénk, és mindenképpen támogatok mindent, amit ön az imént elmondott Lockpiller asszony. Nagyon fontos, hogy bevezették a lányok nemzetközi napját, ez az október 11-e, hiszen így külön rámutatunk arra, hogy milyen konkrét elvárások vannak még ezen a területen és tudatosítani tudjuk azt a sérülékeny helyzetet, amelyben helyenként lányok vannak. Azonban azt hiszem abban valamennyien egyetértünk, hogy a tudatosítás rendkívül fontos. Ez az első lépés lehet csak, hogyha a nőkkel szembeni erőszakkal szemben kívánunk fellépni, az Európai Unió itt egyébként egyértelmű prioritásokat tűzött ki, és célokat határozott meg, és a célhoz vezető lépéseket. Nagy érdeklődéssel várom, hogy a vendégeink mit kívánnak ehhez hozzászólni nagyon fontos, hogy fellépjünk az írás tudatlanság ellen a lányok esetében, de természetesen a fiúknak, a lányoknak is jogot kell adni arra, hogy minőségi oktatásban vegyenek részt. Ezt szeretném még kiegészíteni azzal, hogy ha az ember ok, oktatásban vett részt, akkor komoly előnyei vannak a későbbi élete során. Hogy a nők részt vegyenek az oktatásban, alapvető fontosságú, hogyha tényleges előrelépést akarunk elérni, és az nők ellenőrizni tudják a saját életüket. Lockbiller asszony említette a 20-as számú akciót az EU stratégiai keretében, amelyik a demokráciával és az emberi jogokkal foglalkozik. Itt egyértelművé tesszük azt, hogy támogatni kell azt, hogy fellépjünk a korai házassággal szemben, amennyiben gyerekek vannak érintve. Itt hat, EU politikájának hatékonyságát erősíteni kell, és közös fellépésre van szükség a tagállamok és az EU intézményei részéről. Az emberi jogokról van szó, foglalkoz, ez rendkívül fontos mind a lányok, mind a fiúk érdekében. A 20-as akciót éppen ezért a napirendünkön előkelő helyre kell tenni, Mindenhol a világon szembe kell szállni a, korai, szállni a korai házassággal. Az általános oktatás az első nagyon fontos és általános lépés a cél elérése érdekében. De most már túl sokat nem akarok beszélni. Egy utolsó pontot megjegyeznék, hogy a lányokat az oktatási rendszerben tartsuk, az rendkívül fontos. Ez az egyik elsőrangú cél, és így tudunk a legjobban szembeszállni. Tehát látjuk, hogy az embercsempészet, a prostitúcióra való kényszerítés elsősorban azok között hatásos, akiknek nincs megfelelő oktatásuk. Köszönöm szépen. Ön is aláhúzta ezek szerint, mennyire fontos lenne, hogy befejezzék a lányok az iskolát, az egész társadalom érdeke ez. Most pedig szeretném bemutatni a vendégeinket. Dr. Ellen Unterhalter, oktatással foglalkozó professzor a Londoni Egyetemen, ismert szakértője a gender kérdésének és az oktatásnak. A következő vendégünk Karen Sró, a Plan, Plan EU hivatal vezetője. A Plan Europe egy olyan eh, intézmény, amelynek célja, hogy a, gyerme, a gyermekek jogainak védelmét erősítse az egész EU-ban és az EU külpolitikájában. A plan egy jelentést készített, méghozzá konkrétan egy kampány formájában ezt kívánják a gyakorlatba átültetni. Egy sor ötletet szerepeltetnek a kampányban, azt hiszem erről fog beszélni. Utána a következő előadónk Lila Peters, vezető politikai tanácsadó a UNICEF brüsszeli irodájánál különböző vezető pozíciókat törtött be az UNICEF-nél fejlődő országokban, mielőtt most Brüsszelbe érkezett a legutóbbi kiküldetési helye az UNICEF Banglades volt, ahol Banglades legnagyobb UNICEF programját kezelte, a gyermekek szexuális kizsákmányolással szembeni fellépésről volt szó. Ezt követően pedig az EKS-től Jivka Petkova asszonyt halljuk, ő hogyan hajtja végre az említett akciót. Hunta Halte asszony parancsoljon. Thank you very... Nagyon köszönöm, üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy szóljak önökhöz. Nagy javulás következett be abban, hogy a világon a fiúk, a lányok járhatnak-e iskolába. De az oktatásra vonatkozó jog sokkal többet jelent, mint hogy növekszik a beiskolázottak létszáma. Még mindig nagyon sok gyerek nem jár iskolába, vagy nem rendszeresen jár iskolába, vagy nem tanul jól, vagy egyáltalán nem tanul. A lányok esetében a minőség általános probléma, hogyan tanítják őket, az oktatási rendszert hogyan eh, irányítják, eh, hogyan működik, és a gender, a nemek közötti egyenlőtlenségek eh, problémája is nagyon összetett. Az ezzel kapcsolatos még mindig meglévő normák sokszor azt jelentik, hogy az iskolák nem foglalkoznak eléggé azzal, hogy a nemek közötti egyenlőség hiányához összekapcsolható kapcsolatban rejtőző dinamikákat hogyan tudnak pozitívan alakítani gyakran nem élnek a nyitottság, a nyitás eszközeivel, nem használják a korszerűbb tanterveket, nem használják ki, hogy a tanárok hozzáállása pozitívan változik, és nem alakítani ki eléggé olyan kultúrát az iskolában, amivel felléphetnének hatékonyan a nemek közötti egyenlőtlenségek ellen, vagy befolyásolhatnák a fiúk hozzáállását, aminek sokszor egyenes folyamánya az egyenlőtlenség a nemek között. Három területről szeretnék beszélni, amelyek talán nagyon jól példázzák az eddig elmondottakat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos eh, a minőségi oktatás. A minőségi oktatás eh, azt jelenti, hogy elég hosszú időt, legalább 9 évet eh, töltsön a gyerek iskolában. Több tanulmány készült két afrikai országban. Az egyik tanulmányt az Action Aid megbízására készítettük, Nigéria északi részén 82 iskolában, Észak-Tanzániában 57 iskolában vizsgálódtunk általános iskolában és középiskolák alsó tagozatában. A tanulmány során azt tapasztaltuk, hogy azok a lányok, akik tovább maradtak az iskolában, azaz a középiskola alsó tagozatában is, azaz legalább 9-10 évig jártak iskolába, sokkal magabiztosabbá váltak, sokkal inkább tudatosan akarták kikövetelni az oktatáshoz fűződő jogaikat, és felléptek a nők elleni erőszakkal szemben is. Minél tovább maradhatnak a lányok iskolában, világ minden régiójában, annál pozitívabb a helyzetük hiszen eh, azt hiszem jogosan büszkék lehetünk a világközösség, büszke lehet arra, eh, és az oktatásban résztvevők, hogy sikerült meghosszabbítanunk az iskolában töltött eh, időt. De még mindig drámai nagyok a különbségek, különösen a szegények hátrányára. Az UNESCO Global Monitoring jelentése 2012-ből rávilágít arra, hogy a világ kilenc olyan országában, ahol végül is elég magas arányban végzik el az általános iskolát, tehát összességében azt mondhatnánk, hogy kilenc évig, azaz 15-19 éves korukig járhatnak az iskolába, mégis a legszegényebb ötödéhez tartozó lányok körében sokkolan alacsony az iskolázottak aránya. Etiópia Etiópiában, Mozambikban a leggazdagabb egy ötöt tartozó lányok 40%-a fejezi be a középfokú oktatás alsó tagozatát, a szegény ötödből viszont csak 1%. Törökországban a leggazdagabb ötöd esetében ez az arány 90%, a legszegényebbek esetében 30%. Sok országban hasonló tendenciáról eh, eh, utaló adataink eh, vannak, amikor megnézzük, hogy hogyan teljesítenek a lányok, a gazdagok jobban teljesítenek, mint a szegények, és ennek semmi köze az intelligenciához, vagy az, vagy az észbeli képességekhez. Az iskola befejezése nagyon szorosan összefügg tehát a nemek közötti egyenlőséggel, és azzal, hogy valaki elég öntudatos lesz-e, hogy szembeszálljon az egyenlőtlenséggel. Itt nagyon fontos beavatkozásra van szükség, de sajnos nagyon nagy a hallgatás, nincs elég politikai kezdeményezés. Jelenleg a diskurzusban több kezdeményezés szerepel, az egyik egy ENSZ kezdeményezés, a másik a minőségi oktatás, amelyet a Brookings, Washingtoni Brookings intézet szervez, a harmadik pedig a 2015 utáni keretekre vonatkozó viták, illetve hogy mi történjen majd a millenniumi fejlesztési eh, célok utáni időszakban tulajdonképpen a nemek közötti egyenes, egyenlősségről elég nagy a hallgatás, és eh, nem sok szó esik arról, hogy mit jelent a lányok számára a minőségi oktatás. A szakpolitikával kapcsolatos nagy hallgatás eh, összefügg a másik fontos kérdéskörrel, amiről beszélni szeretnék, a finanszírozás kérdésével. Hova irányulnak a segélyek, a pénzek? Szinte elég, alig nőtt a tengeren túli fejlesztési segélyeken belül a lányok és a nők jogait segítő programok finanszírozása. 1900, 2009 és 2010 között az ilyen segélyeknek csak 5%-át költötték erre a célra. Ezt megelőzően 1997-98 között ez az arány 4% volt. A segélyek legnagyobb részét az alsófokú oktatás kapja, 46 százalékot, illetve a az ODA, az ODA 46%-kal kerül az alsófokú oktatáshoz, és 40%-ot fordítanak egy kicsit tágabb értelemben a, már az általános iskolából kikerülő lányok különböző oktatási formáit és lefedő programokra. A harmadik területre rátérve, amit az elnök asszony is említett, és eh, ahol vannak szakpolitikák és kezdeményezések, az a korai, illetve kényszerházasságok. Elég eh, nagy nemzetközi szakirodalma és eh, jogszabályrendszere van, a szexuális kizsákmányolás, a korai kényszerházasságok elleni védelemre születtek már nemzetközi egyezmények, de még mindig nagyon nehéz a hatékony fellépés, és sokkal több erőfeszítésre lenne szükség minden szereplő részéről. Hogy mondjak egy példát Nigériából. Az ország északi területén az átlagos házasságkötési életkor 16 évnél fiatalabb, és Nigéria több részén nem is akarnak ezzel ellen tenni semmit, pedig maga a szövetségi kormány erre ösztönözné ezeket a régiókat, és hogy fogadjanak el jogszabályokat a korai és kényszerházasságok megtiltására. Nagyon sok kutatás foglalkozik azzal, hogyha több időt töltenek az iskolában a, a lányok, az mennyivel növeli az esélyeiket a későbbiekben. Tehát a korai és kényszerházasság betiltása ezt nagyon pozitívan támogatná. De a kutatási eredményeik eredmények arról árulkodnak, hogy nem született elég erőfeszítés Kenyával, Tanzániával kapcsolatos tanulmányokban beszámoltak arról, hogy az asszály, az állatállományok pusztulásával kapcsolatos szegénység is az egyik oka a kényszerházasságoknak. A szegénység ad leginkább magyarázatot arra, hogy a romló gazdasági körülmények között miért a lányok fizetik meg ennek az árát azzal, hogy házasságba kényszerítik őket. A városokban, ahol van munkaerő áramlás, például Mozambikban, azt tapasztaltuk, hogy a lányokat prostitúcióra kényszerítik, vagy arra kényszerülnek, hogy azzal keressék meg azt a pénzt, amivel tovább tanulhatnak. Kilenc év minőségi oktatás a lányok számára nagymértékben mindenképpen segíteni, javítani a helyzetet. Az elmúlt tíz évben jelentős eredményeket értünk el, az alsófokú oktatásban egyre többen vesznek részt, de nem fordítottunk elég figyelmet, és nem kapott elég finanszírozást a szegénység kontextusában az, hogy még mindig vannak diszkriminatív normák, gender normák, és korai házasságra kényszerítik lányokat, vagy akár prostitúcióra, mert ez tűnik eh, egyetlen megoldásnak az oktatással kapcsolatos korlátok nem csak az írás tudatlansággal függnek össze, hanem azzal is, hogy az egészséggel, a jóléttel, a társadalom, gazdaság, politikai vagy kulturális életben való részvétel is nagyon megnehezedik. Remélem, hogy az ilyen eszmecserék, mint a mai, segítenek majd minket, hogy változtassunk ezen pozitív irányba. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Karen Schrock kapszót a PLAN EU hivatalának vezetője. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mind a két szakbizottságnak, hogy meghívtak. Az Európai Parlamenttel már évek óta partnerkapcsolatunk van, és nagyon nagy öröm számomra, hogy továbbra is folyik ez a munka. A plán ö, emberi jogokkal foglalkozik, kb. 70 országgal foglalkozunk. Természetesen szeretnénk egy jó minőségű oktatást nyújtani a gyerekek számára. Itt 400 millió lányt, lánygyermeket kell, kell kapcsolatban lennünk, nem szeretném elismételni mindazt, amit Elein már elmondott a globális tanácsadói testületnek. Mi is a tagjai vagyunk. Mire van szükség? Tehát minőségi oktatásra, de még inkább el kell mélyülni ebben a témában. Itt maga a minőség fontos, éppen ezért kidolgoztuk a saját céljainkat annak érdekében, hogy a lányok megértsék maguk, hogy miről is van szó, hogy tudatosuljon a probléma bennük, miről is van szó, mire van szükség a lányoknak. Hát elsősorban ugye fontos a középszintű oktatás, szükségük van az eszközökre, tanárokra, könyvekre, a szakmai képzésre, a, aztán ott vannak a szociális eszközök, fontos a nagyon erőteljes peer hálózat. Nagyon sok formális és informális oktatás szintű munkát végzünk, és ezekről szeretnék részletesebben beszélni a, fontos, hogy a lányok befejezzék az oktatást, hogy a, az általános iskolából a középiskolába bekerülhessenek. Természetesen itt olyan témákról van szó, mint a mm, nemek, nem, nemi alapú erőszak, a formális oktatásban meg kell találni azokat a módozatokat, hogy hogyan lehet biztosítani a lányok számára, hogy középiskolába kerülhessenek most ma beszélünk ugye a házasságról is, korai házasságról, kényszerházasságról. Azt hiszem, hogy itt globális problémáról van szó. Nyugat-Afrikáról is volt már szó, Dél-Ázsiáról, olyan területekről, ahol nagyon fontos ez a probléma, persze Közép-Ázsiában, közel-keleten, sőt, Európa bizonyos területein is fontos ez a probléma. Nigériában ugye a korai házasságok nagyon jelentősek, Nikaragvában is 43 van, vannak. Mik az okok? Természetesen a szegénység, a nemek közötti egyenlőtlenség, a lányok és a fiúk között, a családban, Természetesen a jogszabályokat nem alkalmazzák megfelelő módon, a lányok helyzete kockázatosabb, hogyha nem tanulnak, akkor még nagyobb a kockázat, hát akkor korábban fogják őket megházasítani, ha iskolában vannak, akkor esetleg később. Vannak ártó, szociális területek, a sok esetben a szülők azért házasítják meg a gyermekeiket korán, mert úgy gondolják, hogy ez a lehető legjobb dolog lesz számunkra, és amikor a gyermekek megházasodnak, úgy gondolják, hogy majd védve lesznek a nemi erőszak ellen, és egy, egy jobb életük lesz, és kevesebb lesz a kockázat, például a szegénység területén. A múlt héten elindítottunk egy programot, amely India, Banglades is érinti. A gyermek házasságokkal kapcsolatosan. Itt látjuk Szabitát, 16 éves, már két éve férjezett, és amikor Szavitával beszéltünk, azt mondta, hogy az édesapja megbetegedett, és ezért kényszerítették a korai házasságra, ki kellett maradni az iskolából, és amikor ugye meg férhez ment, terhes lett, nagyon beteg lett, és most a gyermeke is nagyon beteg. Ezek olyan történetek, amelyek hát nagyon szokványosak, sok esetben mm, meghalnak a szülés közben a lánygyermekek, sőt, hát Szabita még 16 évesen volt, amikor megszületett a gyermeke, és ezek a, a lányok ugye a, kikerülnek az iskolákból, és kényszerítik őket a házasságra. Itt látjuk Minát, 14 éves Indiából, amikor 13 éves volt a szülei házasságra kényszerítették, e, e, arról a területről nagyon mm, sokan, sok ilyen példánk van. Ő, ő sem tudta, hogy mik a lehetőségei, mik a kockázatok, őnek is sem kellett volna ilyen korán férhez mennie. Mina története azonban egy sikertörténet, sikeres történeteink vannak, hogyha a gyermekeket oktatjuk, elmondjuk, hogy mik is a jogaik, beszélünk a szüleikkel, beszélünk ezekről a témákról, és sok esetben a korai házasságokat el lehet halasztani. Ez, ezt a stratégiát vezettük be ez egy globális probléma, nagyon kiterjedt probléma. Na most az első a tudatosítás a szülők körében is, a szülőket is informálni kell a kockázatokról, a lehetőségekről, az oktatásról, az oktatási lehetőségekről. Sokszor nagyon nyitottak arra, hogy elhalasztják a korai házasságot, aztán a, nagyon fontosak a gyermekjogokkal foglalkozó különböző szervezetek, és azt is láttuk, hogy mind a lányok, mind pedig a fiúk esetében a szülők hallják meg, értsék meg ezeket az információkat, halasszák el a korai házasságokat. Természetesen vannak finanszírozási ösztönző programok is, mindenképpen biztosítani kell azt, hogy legyenek iskolák, hogy legyenek ösztöndíjak, sok esetben ezek nincsenek meg. Mindenképpen finanszírozni kell, és növelni kell a finanszírozást a középszintű oktatásban. Van egy másik stratégia számunkra, a civil szervezetekkel, valamint a kormányokkal való együttműködés, a civil szervezeteknek megvan a lehetősége helyi szinten fellépni, a tudatosítás szintjén is, például Bangladesben nagyon sok közösség ugye már nyilatkozott a korai házasságokkal kapcsolatosban, a különböző iskolákban, az oktatási programokban előtérbe helyezzük a lányok oktatását, egyre több új lehetőség nyílik meg számukra, ami pedig a jogszabályi jogokat illeti. Egy új jelentést fogunk elkészíteni a gyermekházasságokkal kapcsolatosan, a egyetemi szinten is folynak ezek a, a munkálatok, vannak olyan országok, akkor, ahol már megvannak a megfelelő jogszabályok, de természetesen ezeket alkalmazni kell, jobban kell alkalmazni. Végül pedig nagyon gyorsan még az aj- politikai ajánlásainkról az Európai Unió felé először is Fontos a minőségi középszintű oktatás a lányok számára, ez egy prioritás kell, hogy élvezzen, tehát az emberek jog, a gyermekek jogai, az oktatás, minimum gender programok, fontos az, hogy a különböző programok vegyék figyelembe a nemek közötti egyenlőség kérdését, az EKS is részt vesz egy újító kampányban, és reméljük, hogy a különböző kampányok, amelyek a gyermek szervezetekkel foglalkoznak, lehetővé fogják tenni a változásokat ezekben az országokban az Európai Uniónak sokkal erőteljesebb vezető szerepet kell játszani a nemzetközi téren is. 2015 után szeretnénk erőteljesebb gender programokat az Európai Unión belül. Fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszon a különböző állásfoglalásokban is. Most pedig beszeretnék mutatni egy filmet Malawi-val kapcsolatosan, vagyis hát most már nincs rá időnk. Tehát, de igen, akkor nézzék meg ezt a, a filmet Malaviból. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you, Karen True. Köszönöm szépen. Most pedig Peters asszony az UNICEF brüsszeli irodájából. First, let me thank uh, both. Köszönöm szépen a két szakbizottságnak, hogy az UNICEF-et meghívták erre a vitára. Gratulálni szeretnék a kezdeményezésre, és azt hiszem kiváló az időzítés, mivel egy CS v kerül sor éppen, és éppen ezért azt gondolom, hogy jelentősen befolyásolhatjuk az idevágó vitát a mai találkozó kapcsán. Igyekszem összefoglalni röviden, amit el akarok mondani, miről is van szó. Először is szeretném, ha megnézzük az adatokat, egy néhány adatról külön szeretnék szólni. A Karin is említette már, a gyerek házasság, ez egy globális probléma, és azt kell, hogy mondjam, még Európában is probléma. Nagyon fontos ezt látni, hogyha az EU a témával foglalkozik, akkor ez egy, nem egy harmadik világbeli probléma, hanem egy globális probléma. Ez egy alapvető megközelítésbeli kérdés, tehát eh, itt egy globális közjóról van szó végül is. Helen is említette, hogy látjuk, hogy eh, Dél-Ázsiában nagyon jellemző, a, és a szaharai Afrikában és köz, közel-keleten is. Ez tulajdonképpen ott egy válasz a válságra, hogyha a gyerekek túl akarnak élni, akkor nincs más esélyük bizonyos területeken, mint hogy megházasodnak. Vagyis a legmagasabb eredmény az, hogy felső tagozatos iskolában részt vehessenek, ugye ez a cél, de hogyha ebben nem tudnak részt venni, akkor egyszerűen a lányoknak félhez kell menni. Látni kell, hogy ez nagyon fontos kezdeményezés éppen azért, amivel most foglalkozunk, ha ezt a témát kezelni akarjuk. Aztán köszönöm még egyszer Hellennek, amit elmondott itt a hogyha gyerekházasságról élünk, akkor látjuk, hogy eh, a serdülő lányok eh, alkotják az egyik legfontosabb eh, csoportot ebben, és ők ehhez nem tudnak lényegében hozzászólni, nem tudnak semmit tenni ez ellen. Nagyon fontos éppen ezért, hogy nézzük meg a gyerekek esetében, igen, akik 18 év alatt vannak, de ezek közül érdemes kiragadni a serdülőket lát, lássuk, hogy milyen az előfordulás szubszaharai Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában a statisztikák alapján ezt egyértelművé tehetjük. Aztán megint csak, amit Helen mondott az előadása kezdetén, hogyha megnézzük az adatokat, mely gyerekek azok, akik érintve vannak, a, hogy ahol a legszegényebbek, a legszegényebb ötöd, ahogy növekszik a jólét, egyre több a lehetőség az oktatásban való részvételre is, tehát ez egy szociális, egy társadalmi összefüggést is mutat. Ellen is elmondta Nigéria északi részén, ahol én is jártam nem régebben, hogy nincsenek iskolák, és hogyha iskolák vannak, akkor meg tisztességes minőségű oktatás nincs, vagyis a legszegényebbek vannak érintve, vidéken, de hát sajnos még városi területeken is. Bár látunk haladást, és abban bízunk, hogy a negyedik, ötödik, ötöd a társadalmon belül végre elkezdhet a felső tagozatos oktatás felé, a másodfokú oktatás, oktatás felé elmozdulni. És így segíthet kimozdulni ebből a szegénységből még azt szeretném elmondani, nemzetközi szervezetként számos országban vagyunk tevékenyek, aktívak, sok éve foglalkozunk a témával, és nemzetközi keretek között vannak tapasztalatunk, amiket megszereztünk, és a leg, minden látható itt a legfontosabb nemzetközi partnereink és az országok, akikkel dolgozunk, fókuszálunk arra, hogy megvédjük a gyerekeket, inkább mindenek előtt arra koncentrálnunk, hogy azok az országok, ahol, amelyek leginkább érintve vannak, ahol a legnagyobb számban vannak, akik elutasítják az oktatást, nem engedik a gyerekeket az oktatásba, ott fordul elő leginkább a gyerekházasság. Ne, pillanatnyilag az összes országban, ahol ilyen jelenséget látunk, aktívak vagyunk, és természetesen az Európai Bizottság is támogat bennünket, mások is támogatnak bennünket. Igyekezzünk megelőzni azt, hogy erre kényszerüljenek. Mindkét előttem szóló elmondta, hogy van eredmény, van haladás, ez valóban így van. Ha megnézzük a statisztikát, két nőből egy a 18 és 24 éves korosztályban gyerekként ment férhez, és itt európai nők is ez alá tartoznak. Nem csak a fejlődő országokról van szó. Tehát kettőből egy nő, kanadi, amerikai, olasz, mindegy. Tehát összességében elmondhatjuk ezt a statisztikát. 18 éves kor alatt kényszerítik férhez a nőket. Ez nagyon fontos tehát ez nem egy konkrét probléma Afrikában vagy Ázsiában, tehát nem a fejlődő világ problémája. Amit látunk, növekszik a kor, az átlagkor, azt elmondhatjuk. Amit viszont még látunk, hogy lassú a változás. Ha megnézzük a lakosságot, az első, második, ötödben nagyon, hát nagyon-nagyon lassú a változás összességében mik a következtetések, az látható, hogy az oktatással szoros összefüggés van, minél inkább hiányzik az oktatás, annál nagyobb a hatás. Nagyon fontos napjainkban, amikor egy sor fejlődő ország, és gazdaságilag tulajdonképpen erősödnek ezek az országok, legalábbis sok közülük, akkor meg kell értetni, hogy amíg nem foglalkoznak aktívan a nők esély, esélyegyenlőségével, és amíg gyerekeket félrezadnak, addig hiába növekszik a gazdaságok, ez a fejlődést fékezni fogja, akadályozni fogja, és nem járul hozzá az egyenlőtlenség megszüntetéséhez. Tudjuk, Sierra Leone-ban két számjegyű a növekedés 2015-ben, és miközben a gyerekek száma vagy a, nő, ugye, a lánygyerekek száma nőtt, akik kimaradtak az iskolából, mihez vezetett gyakorlatilag, ha kitartanak emellett, hogy annak ellenére, hogy pillanatilag óriási növekedés van, a további növekedés korlátai már láthatók. Éppen ezért a politikai párbeszédünkben, amikor a nemzeti partnereinkkel tárgyalunk, akkor ezt a kapcsolatot meg kell világítanunk tehát hogy jogot kell adni a lányoknak az oktatáshoz, mert ez szoros összefüggést mutat a gazdasági növekedéssel is. Így lehet versenyképes egy ország. Aztán egy másik dolog, hogyha találkozik az ember a minisztériumi emberekkel, vagy parlamenti képviselőkkel, hogy ők is tudják, hogy miről van szó, mivel a gyerekek nem kapnak munkát, nem tudnak részt venni a, az oktatásban. Ez egy komoly probléma, viszont azt mondják, hogy egyelőre nem tudják ezt finanszírozni. Vagyis épp mm, be kell mutatni a bizonyítékokat, számszerűen bizonyítani kell, hogy milyen gazdasági előnyökkel jár ez. Brüsszel év, Brüsszelben évvége előtt bemutatjuk ezt a nagy anyagot. 42 országról van szó, ahol felmérjük a helyzetet, és rá tudunk mutatni arra, hogyha a gyere, lányok nem járnak iskolába, akkor gyakorlatilag a gazdasági növekedés, a pénzügyek sem javulnak. A gazdasági növekedésről már az imént beszéltem, ugye mi a lányok egyszerűen 18 év előtt félhez mennek, és nem vesznek részt a munkavilágában. Aztán látni kell, hogy nem sokára 2015 van, fel kell tennünk a kérdést, hogy miért nem értük el a legfontosabb globális célokat, a milleniumi célokat itt nem csak az oktatásról van szó, itt egy, kettő, három, négy, öt, az összes célban ez tükröződik, hogyha a gyerekek nem vesznek részt az oktatásban. Egyébként pedig az előttem szólók azt hiszem már említették a legfontosabb dolgokat. Most pedig a jó történetről van szó. Azt hiszem, hogy el kell ismerni az európai tagállamok felé és az Európai Bizottság felé igenis vannak jó történetek, vannak példamutató történetek, vannak partnerségek az elmúlt néhány évben, amikor sikerült nemzeti kormányokkal együttműködve haladást elérni. Volt erre nézve egy stratégiánk, és ezt nemzeti szinten megpróbáltuk átültetni. Ami nagyon fontos, hogyha megnézzük a gyerekházasságot, akkor az első, nem, nem csak az elsőfokú és másodfokú oktatásról van szó, amit javítani kell, hanem egy átfogó megközelítést kell alkalmazni, megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy ez a keret a jogot is tartalmazza a, arra, hogy megfelelő nyilvántartást vezessenek a születésekről. Ez egy nagyon fontos dolog, és párbeszédet kell kialakítani a közösségekkel, hiszen csak egy közösség képes dönteni arról, hogy egy korábbi normát hogyan lehet elhagyni, elvetni. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy van egy általános globális elkötelezettség, hogyha mai napon a kormányokkal tárgyalunk. Nagyon sok kormány van a fejlődő országban mindenek előtt, amelyek nagyon elkötelezettek ezen a területen, és a CSV esetében is ezt látjuk. Igenis van egy megfelelő nyomaték, nyomás erre, hogy párbeszédet folytassunk a nemzeti kormányokkal, és azt hiszem a jelenlegi helyzet globális keretek között kínál esélyeket. Szükség van arra, hogy a kormányokat meggyőzzük arról, hogy jó minőségű oktatást készítsenek első és másodfokon. Azt gondolom, hogy a parlamenti képviselőkkel az ember találkozik a fejlődő országban, de az EU tagállamokban is bárhol igenis kötelezettséget kívánnak vállalni. Meg kell nézni, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy javuljon az oktatás, Tényleg a kormányok befektetnek az oktatásba, és a parlament mennyiben támogatja ezt. Azt hiszem alapvetően mindenki egyetért ebben. Mindenkinek van, a legtöbb országnak van erre megfelelő joga, és erről vitát kell folytani. Tényleg a kormányunk meg fel kell szólítani, a parlament részéről nyomást kell gyakor, gyakorolni, hogy a megfelelő jogot megalkossuk, és ezt végre is kell hajtani. Egyébként a legtöbbször a jog már rendelkezésre áll. Hogyha nemzetközileg kitekintünk, akkor látni 2013-ban járunk, és itt van a pénzügyi válság mögöttünk, az élelmiszerválság mögöttünk, illetve még nincs, nem is túl vagyunk rajta, és folyamatosan vannak konfliktusok, háborúk, hogy az asszály, stb. És a donor közösség erre vonatkozó juttatásai 60%-kal csökkentek. Ez egy rendkívüli mérték. Vagyis az Európai Unió vezető az oktatási szektorban, és elfogadtak egy cselekvési tervet, amelyben egyébként fellépnek a gyerekházassággal szemben. A lényeg az, hogy Európa is fenntartsa ezt a beruházást, a nemzeti kormányokat kell arra késztetni, hogy az oktatásügyön ne spóroljanak ezen a területen. Aztán egy utolsó megjegyzést, két további megjegyzést szeretnék még tenni. Amit elvárunk az Európai Parlamenttől, az, hogy a megfelelő nyilvántartásokat vezessék be. Azt hiszem, ez nem túl bonyolult dolog egy sor országban, hogyha meg akarjuk előzni, hogy a lányok félhez mennek túl korán, először a személyazonosságot kell biztosítani nekik mindenképpen. A második pont pedig egy vegyük Bangladest vagy más országokat is, egy lány, hogy mit tud kezdeni egy adott esetben. Hogy tudunk elmenni oda, és hogy gyakorlatilag egyszerűen még születési anyakönyvi kivonata sincs egy lánynak Bangladesben. Hogyan tudunk így adatok nélkül dolgozni, vagyis ez egy nagyon alapvető, ez egy darab dokumentum, amit létre kell hozni egyáltalán, jogalapunk legyen arra, hogy felépjünk, ez rendkívül fontos. Az Európai Unió nagyon sok minden támogat választási programokat az egész világon. Mibe kerül ez, hogyha készítünk, hogyha egy olyan programot is eh, támogatunk, ahogy a gyerekeket eh, tartsák nyilván születési anyakönyvi kivüneteket állítsanak ki, vagyis a nemzeti parlamenteket meg kell győzni erről, hogy követeljék meg a kormányaiktól, hogy haladást érjenek el az Afrikai Unió például igenis vezető szerepet vállalt ebben, mert ők rájöttek, hogy mennyire fontos a szubszarai országokban a regisztráció a születéskor. Aztán egy másik dolog. Jó, rendben. Köszönöm, kész vagyok. Thank you very much. Köszönöm szépen mind a hármuknak. Nagyon tartalmas, nagyon értékes eh, hozzászólásokat, előadásokat. A vita végén azt hiszem, megnézhetünk egy három perces videófilmet is, úgy gondolom. Lesz erre három-öt percünk. Most Hívka Petkovának szeretném megadni a szót az Európai Külügyi Szolgálattól, és néhány szakértő is szeretne majd néhány felvetést tenni. Köszönöm szépen, a társelnököknek, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Köszönöm Lilának és Kerinnek az előadást. Az EKS szorosan együttműködik az UNICEF-fel, különböző kezdeményezések kapcsán, gyermekekkel, de a korai és kényszerházasságokkal kapcsolatos programok tekintetében is. Ahogyan Lila is említette, mindenek előtt szeretnék gratulálni mindenkinek, aki ma itt van, azért, hogy eh, sikerült eh, múlt pénteken New Yorkban pontot tenni egy eh, folyamat végére, hozzájárultunk ahhoz sikeresen legyen, lezáruljanak a tárgyalások, amelyek nagyon hosszúak, fárasztóak voltak, minden delegáció számára ellenmondásos kérdésekkel foglalkoztunk. A CSV-ben nem tudtunk tavaly megegyezni, pedig a nők elleni erőszak szerepelt a napirenden, és nem születtek konklúzió következtetések. Most pedig hamarosan megjelenik az a két következtetés, amiben sikerült megegyezni, és ami kapcsolódik a mai vitához. Egyrészt a bizottság kihangsúlyozta, hogy az oktatáshoz fűződő jog eh, emberi jog. Azonos hozzáférés kell biztosítani mindenkinek, akár vidéken, eh, messzi elzárt területen élő lányokról, nőkről is legyen szó, hogy részt vessenek az oktatásban, és ne érje őket erőszak. Említették a jogszabályok hiányát. Az ENSZ összes tagállama egyetértett azzal, hogy felül kell vizsgálni és be kell tartatni azokat a jogszabályokat, amelyek a házasságba történő beleegyezés minimális életkorát szabályozzák. Erre mindenképpen szükség van, és társadalmi támogatást kell, hogy adjunk az ilyen korai és kényszerházasságok jogokkal szembe menő jogszabályok megalkotásának. Tehát ez volt a tavaly, múlt héten New Yorkban lezáruló folyamat eredménye. Az emberi jogok és a demokrácia keretei között dolgozunk természetesen. A cselekvési tervenkben a 20-as akciót említették, de ne feledkezzünk meg a 21-esről szem, ami a gyermekekkel foglalkozik. A nemek közötti egyenlőség és a gyermekek védelmenek a kérdése nagyon fontos a asszony számára, de Lambrinidis úr számára is, aki a nők jogállásával kapcsolatos említett folyamat egyik aktív részvevője volt. Szeretnénk a gyermekek jogainak különböző szempontjait is előtérbe helyezni. Különösen az oktatáshoz fűződő jog rendkívül fontos. Több mint 60 ilyen stratégiai kezdeményezésünk van, és ez hatszor több, mint amire az elmúlt években példa volt. A világ felnőtteinek mintegy 70%-a még mindig nem eléggé írás tudó, és az ő kétharmaduk nő. Túl lassú a felzárkózásuk az oktatásban a nők és a lányok oktatásába, egészségébe, pénzügyi és egyéb jólétébe eszközölt beruházások a leggazdaságosabb, a legjobb társadalmi és gazdasági megtérülést hozó beruházások a e, prostitúció, a nem fizetett otthoni munka helyett ilyenkor e, gazdasági tevékenységet végezhetnek a nők. Sokat emlékeztük már a milleniumi fejlesztési célokat, ennek összefüggésében és e, az egész fejlesztési politikán keretében szeretnénk támogatni a nők jogokkal kapcsolatos törekvéseket. Myanmarban indítottunk el egy programot, amelynek a célja az, hogy elkészüljön egy új nemzeti oktatási terv. Szomáliában is nagy támogatást adtunk különböző helyi oktatási terveknek. Nigériában az UNICEF-fel együtt egy nagyon fontos egyenlőségi projektet indítottunk el 10, milliárd, 10 millió euró értékben. Röviden hadd foglalkozzak a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekek helyzetével. Nobel békedíjat kaptak azok, akiknek sikerült Szíriában, Pakisztánban és Kolumbiában 23 ezer gyermeket megvédeni a fegyveres konfliktustól. 2008 és 2012 közötti időszakban az EU és a tagállamok több mint 300 millió eurót fordítottak arra, hogy segítsenek különböző gyermekeket támogató programokat és oktatási projekteket. Még két rövid példát, hogy említsek Afganisztánban, oktatást eh, indítottunk az afgán rendőrség eh, és az afgán belügyminisztérium munkatársai számára a gyermekek védelméről. Az EU különböző modulokat, oktatási modulokat dolgozott ki, eh, segíts megmenteni a gyermekeket címmel, és ez a különböző bel és különböző kül- és védelmi politikai projektekben is fontos szerepet kapnak kényszer és korai házassága kapcsán fellépünk ezen nagyon káros gyakorlat ellen, ahogy önök is tudják, ez a cselekvési tervünk egyik fő prioritása. Szeretném még egyszer aláhúzni a gyermekek házassítása alapvető emberi jogot sért. 10 millió kislányt kényszerítenek házasságra évente. Ezzel kiesnek az iskolából, meg nagyon megnő az éc, hív fertőzés kockázata, a korai terhesség és az, ennek a következtében felépő egészségügyi, egészségügyi károk. A diszkriminációról már beszéltünk, és ezen a területen a diszkrimináció ellen küzdelem a fő cselekvési csapás irány. Sok százezer lányon és nőn szeretnénk segíteni, és megakadályozni, hogy erőszak áldozatául váljanak. Helyi szinten is nagyon aktívak vagyunk, sok országban szeretnénk elérni, hogy minél többen részesüljenek oktatásban. Karin feltett egy kérdést, amire válaszol. Azt mondanám, hogy igen, vannak regionális kampányaink, elsősorban dél, dél-kelet-ázsiában, Belgiummal és más tagállammal is együttműködünk, akiknek köszönöm a hozzájárulásokat. A kampánynak az a címe, az a célja, hogy jól látható politikai támogatást adjunk a korai és kényszerházasságok elleni küzdelemnek. Megpróbálunk ismereteket, bővítő kampányokat szervezni, még nem biztos, hogy mikor lesz ez a kampány, de minél előbb el szeretnénk indítani. A végső következtetéseimben visszatérek ahhoz a kérdéshez, amit a diszpódium, a részvevői tettek fel. Az ENSZ emberjogi tanácsa által végzett munka, illetve a 2015 utáni millenniumi fejlesztési célok keretében az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség kérdései minden szakterület munkájában fontos szerepet kapnak a DJ Lefko-nál dolgozó kollégák is elkészítik a több éves programjaikat, és itt a gender mainstreaming tényleg megvalósul, azaz minden szakpolitikai területen foglalkozunk a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Még szeretnék visszatérni arra, amit Leila mondott, a gyermekek születéskor történő regisztrációja, a születési <coughs> anyakönyv, kivonat kiállítása hogy ez legyen prioritás. Ez nem csak akkor fontos, amikor választásokról beszélünk, és szeretnénk a szabadjogot biztosítani a nőknek, hanem gazdasági szempontból is eh, olyan helyzetbe kell hozni a nőket, eh, hogy eh, saját maguk döntessenek a sorsukról. 10 millió eurós segítséget nyújtottunk egy egyiptomi programnak, aminek pontosan ez volt a célja. És is fejezném. Köszönöm. Köszönöm szépen, Petkova asszony. Már sokkal több időt töltöttünk ezzel a témával, mint amit terveztünk, de azért még marad időnk a vitára. Először Jimenez asszony kért szót, más esetleg, aztán Gustafsson úr is. Jimenez asszony, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a két társelnöknek, a Nőjogi Bizottságból és a Emberjogi Albizottságból, hogy megszervezték ezt az ülést. És szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak is, a akik elmondták nekünk, hogy 12-13-14 éves leányokat adnak férhez, sok esetben olyan idős férfiakhoz, akik a nagyapjuk lehetnének. Ez egy nagyon fontos téma, egy fontos ügyet kell megvédenünk, és a parlament az önök szóvivője lesz a ezen fontos ügy megvédése terén. Meghallgattam a különböző beszámolókat, és el kell mondanom, hogy mióta a parlamenti képviselő vagyok a FAM és a LIBE bizottságokban, minden olyan ügyet próbálok megvédeni, amely ügyek nőkhöz kapcsolódnak, például a nemi szervek csonkítása terén, a gyermekjogok terén, és így tovább. A probléma itt az, hogy vannak sok esetben jogszabályok, de azokat nem megfelelő módon alkalmazzák. Nagyon meglepett engem, amikor azt hallottam, hogy Európában is vannak kényszerházasságok vagy korai házasságok. Természetesen hallottuk a nigériai, nepáli, indiai, nigériai helyzetet, de ne felejtsük el ezek szerint, hogy itt Európában mi is érintve vagyunk e téma által. Én fogok majd beterjeszteni módosító indítványokat, de hogy önök is elmondták, itt nem a törvények, a jogszabályok okozzák a problémát, hanem az, azok nem alkalmazása. Sok esetben ugye azt mm, mondták, hogy a lányokat azért adják férhez, hogy ezáltal ö, megvédjék őket a szülők. Én ö, nagyon sokat foglalkozom az európai erőszakkal is, a nemek közötti erőszakkal. Az én fő problémám az, hogy hogyan lehet fellépni ilyen ö, dolgok ellen, hogyha nem védjük meg a lányokat. Sok esetben egy apa inkább férhez adja a lányát, mint, hogyha, mint hogy megvédené őt. Mit lehet tenni itt Európában a lányok védelme érdekében? Meg kell azt is próbálni, hogy szóvívői váljunk ezen kérdések kapcsán. Hallassuk hangunkat. Önök is tudják azt, hogy pénzügyi válságban, Európában, gazdasági válságban, és ez a válság természetesen világszintű válság, és ennek az a következménye, hogy költségvetési megszorítások vannak. Mit lehet tenni, hogy itt a költségvetés ne csökkenjen? Elnök asszony, igen, az európai eseteken is dolgoznunk kell. Most pedig Gustafsson úrnak adom meg a szót. Most úgy tudom, hogy svéd nyelven is beszélhetek, ugye? Kérdezem a tolmácsoktól. Igen. Akkor svéd nyelven fogok beszélni. Sajnos nem sokára itt kell önöket hagynom, ugyanis 6 perc múlva el kell mennem, egy másik bizottságban kell majd szavaznom. Szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak, minden előadónak. Nagyon-nagyon fontos dolgokat hallottunk a vita szempontjából, ahogy önök is elmondták. Időszerű ez a kérdés, ugyanis most a milleniumi célokról beszélünk. Én jó magam a DEVE bizottságban is dolgozom, és a jövő héten a bizottságban, majd a plenáris ülésen is visszatérünk a témára. Tehát nem fogom elfelejteni mindazt, amit itt hallottam, és a szavazás eredménye biztos, hogy jó lesz kitűnő dolgokra mutattak rá, nagyon fontos problémákat húztak alá. De akkor, amikor megnézzük, hogy mi is mindennek a veleje, van egy úgymond vörös vezérfonal. Tehát önök azt mondják, hogy a szegénység elleni küzdelem a legfontosabb dolog, ugyanis a problémáknak a gyökere a szegénységben található. Éppen ezért, ugye ez kapcsolódik a kényszerházassághoz és más dolgokhoz. Éppen ezért számomra ez a vezérfonal, és ezt a, ö, az irányt kell megvédeni itt a parlamentben. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy el kell mennem, és örülök, hogy találkozhattam önökkel. Elnök asszony, igen, már látom a kollégákat, akik a következő meghallgatásra jöttek Miamáról, de azért kérem, hogy nézzük meg ezt a filmet, amely három perces. Okay, I uh, the film I have to, sorry, it's impossible to show for... Sajnos technikai okok miatt nem tudjuk megmutatni a filmet, mégsem a gender téma után a Myanmari emberi jogi helyzet következik. Kérem, hogy itt foglaljanak helyet mellettem a szakértők. colleagues, can we start with... Megkezdhetjük a meghallgatást, kedves kollégák? Önök is tudják, hogy a DROA delegáció éppen azt tervezi, hogy április első hetében Myanmarba utazik. Ez a második látogatással lesz egy európai parlamenti delegációnak ebbe az országba. És újra elmondom, kérem, akik felelősek itt a fegyelemért, a szabályok betartásáért mutassák meg a kivezető utat azoknak, akik nem kívánnak itt maradni. Tehát, mit mondtam, ez a második EP látogatás Myanmarba, az ASEAN-hoz fűződő kapcsolatokért felelős delegáció májusban járt ott elmúlt évben, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes látogatás lehet, és Örülök, hogy újra sor kell egy látogatásra, hogy lássuk a változásokat áprilisban. Időközben több állásfoglalás született a parlamentben, több emberi jogi kérdésben, és hát bizony vannak még emberi jogi nehézségek, problémák. Azt hiszem három ilyen állásfoglalásról szavaztunk 2012-ben, kettő mindenek előtt a Rakin állambeli erőszakot vizsgálta, Tinszájn elnök Brüsszelben járt, ott volt lehetőségem beszélni vele, vagy meghallgatni őt, egyébként az AFET bizottságban szólalt fel, ezt követően a külügyminiszterrel volt egy tárgyalásunk, és megvitattuk a, a helyzetet Genfben is, az Emberi Jogi Tanácson amikor a DROA delegáció Genfben járt, ott azt láttuk, hogy Myanmar kormánya elfogadja azt, hogy a főképviselő fő megbízott ezen a területen irodát kíván megnyitni, hiszen ez egy hatalmas segítséget jelenthet egyben. Egy sor törvényt kell elfogadni, stb. És van egy szándéknyilatkozat is, amit előtte még alá kell írni majd meglátjuk, hogy mennyi ideig tart ez a folyamat. Látom a kollégákat itt, akik előtaznak Myanmarba. És ezért többek között ezért is fontos szerintem, hogy részt vegyenek ezen a meghallgatáson. A, az emberi jogi szakbizottságban azokra a témákra koncentrálunk, amelyek nem túl szerencsésen alakulnak, amelyekről vita folyik. Persze, mindig mondják azt is, miért nem látjuk, fogadjuk el a pozitív változásokat. Természetesen e, ez a dolgok lényege. Emberi jogokkal foglalkozó politik, politikusként nyilvánvalóan látnunk kell, hogyha ja, fejlődés van valahol, hogy tényleg jobb a helyzet, de mi inkább azt vizsgáljuk, hogy hol van szükség további javulásra a mai meghallgatásra egyébként olyan vendégeket hívtunk meg, akik majd hozzánk szólnak és tájékoztatnak a helyzetről. Itt van a körünkben Szalajza Ukling úr, a Csin Emberi Jogi Szervezet képviseletében. A körünkben van még Matthew Jones, a Christian Solidarity Worldwide szervezettől, rajta kívül Lotte Light, a Human Rights Watch csak képviseli, és ő Brüsszelben dolgozik egyébként. Azt gondolom, hogy a nehéz helyzeteket nem tudjuk mind megvizsgálni, de mindenek előtt az első két hozzászólóhoz, szónokhoz fordulók fontos dolgok azok, amelyeket hallunk. Aztán az EKS, EKS képviseletében Antonio van jelen a Myanmar részlektől, és Esko Kencsinski az ECO főigazgatóságtól az Ázsia és Latin-Amerikai Egység képviseletében. Tehát nagy mert szeretnék véghallgatni őket. Egyébként üdvözlöm Myanmar nagykövetét is. Örülök, hogy eljött nagykövet úr, excellenciás uram, hogy a mai napon egy rövid eszmecserét is folytathatunk. Zalaita Ukling az első, aki megtartja az előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megrendezik ezt a fontos eseményt, hogy megvitassuk a helyzetet Myanmarban. Ez egy nagyon fontos lépés ezen a területen és örülök, hogy a látogatás előtt újra találkozunk. Itt a parlament e, ti előkészítő munkában én is részt vettem, és többeket ismerek a jelenlévők közül. Hálás vagyok, hogy nagy súlyt helyeztek az etnikai és vallási kisebbségek témájára Myanmarban a legtöbb jelenlévő tudja, hogy az etnikai kisebbségek helyzete, vagy vallási kisebbségek helyzete nehéz, és ezt a belföldi és nemzetközi játékosok is figyelmen kívül hagyják nagyon gyakran, és inkább a demokratizáció folyamatára hívják fel a figyelmet egy stabil, virágzó, egységes borma irányába kívánunk valamilyen fejledni. Mint egy húsz évvel ezelőtt a szervezetünk elkezdett foglalkozni a csin nép helyzetével, illetőleg az egyéb vallási és etnikai kisebbségek helyzetével. A csinek egyébként igencsak elszigetelten szegény körülmények között élnek, és ez egy meglehetősen militarizált terület egyébként, ahol vannak az intézményes elnyomás, diszkrimináció áldozataivá váltak az elmúlt időszakban. 2012. szeptemberében a Csin szervezet felhívta a figyelmet erre a helyzetre, és követelték a keresztények szabad vallás gyakorlását. Ők egyébként a csillép 90%-át adják. A csinek Denszei kormány alatt számítanak arra, hogy reformokra kerül sor. Most nézzük meg a vallás szabadság témáját. Mindenképpen szükség van a keresztény infrastruktúra kialakítására, és meg kell szüntetni a beavatkozást a vallási vallásgyakorlásba, hiszen Egyelőre azt látjuk, hogy fenyegetik, zaklatják, bántalmazzák a csin lakosságot mindenek előtt a lelkészeket. Nézd, egyébként ezek a fellépések a Tinszein vezetés kormány alatt is megtörténnek. A személyesen is részt vettem én egy ilyen épp építkezésen, de ezt is lerombolták. Egyébként több mint 80 eset van, amikor beszámolhatunk kínzásról vagy zaklatásról, és beszámolhatunk arról, hogy jelentősen, jelentős mértékben zaklatják ezeket az embereket, és sőt, gyakran személyesen bántalmazzák is őket, erőszakra is sor kerül. Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, és bizonyos kormányzati programok már beindultak, de egyenlőre a katonaság fellépése az, amivel elsősorban találkoznak a csinek. Látni kell, hogy kötelezik az embereket arra, hogy részt vegyenek kötelező oktatáson sokat kényszerítettek arra, hogy áttérjenek a buddhista vallásra, és hogyha valakik ebben nem, nem vesznek részt, akkor besorozzák őnek katonának. Sőt, a család egyes tagjainak fel kell ajánlani a szolgálataikat, hogy részt vegyenek építkezéseken. A csin keresztények esetében elmondhatjuk, hogy az iskolában arra helyeznek hangsúlyt, hogy ne tudjanak részt venni a keresztény vallásgyakorlásban Egyébként kényszerítik őket arra, hogy buddhisták legyenek. Ez jelentősen korlátozza a személyes szabadságokat, és elnök asszony, szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy kényszerítik az embereket a konvertálásra, hogy a vallásukat elhagyják, annak ellenére, hogy Thomas Ogyekontana már említette a, vallásszab- említett a vallásszabadság eh, fontosságát a jelentésében. 2011 és 2012 során vizsgálta a helyzetet. Egy január 16-án idén eh, született egy levél, amit, eh, amit Aston asszonynak küldtek. Több parlamenti képviselő írta alá ezt a levelet, és felhívták a figyelmet a külön eljárásra, amelyet, amelyek, említ, amelyek során az említett események előfordulnak. Elnök asszony, nemrégiben visszatért egy delegáció egy burmai látogatásról, két héttel ezelőtt egy sor helyi érintettel találkoztunk, többek között jelen volt Dua Usimán is, a, a bormai parlament alsóházának elnöke is részt vett a tárgyalásokon, és mintegy 17 tagja van a parlamentnek, akiket szintén ne, akiknek a munkáját megnehezítik. Annak érdekében, hogy a csin érintettekkel megfelelő találkozókra sor kerüljön, megszerveztük ezeket, és ott elmondták a véleményüket és elmondták, hogy egy asszimilációs programot indítottak arra, a korábbi hunta kezdte egyébként ezt már, de el kell, hogy mondjuk, hogy az új kormány ugyanazon politikai célokat szolgálja. 29 iskolából 9-et már lezártak, és ha egy, ha a, a csinek fő célzott pontjai egyébként a megfelelő toborzásnak, amikor katonákat kell besorozni. Köszönöm. Tenzin kormánya sajn reformokat ígér, de egyelőre nem vezette be ezeket az országban. Az etnikumon alapú és a valláson alapú diszkrimináció időközben még mindig intézményesít formát ölt. A burmai polgár azt jelenti a számukra, hogy valaki buddhista. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ha meg akarjuk teremteni a békés és demokratikus Burmát, akkor olyan struktúrákat kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy szembeszálljunk az etnikai és vallásos kisebbségek elnyomásával, és diszkriminációmentes életvitel vágyik lehetővé. Ami pedig a kormányzati intézményeket illeti, a plurális alapú társadalmakban nem tehetjük lehetővé azt, hogy egyetlen konkrét vallás ilyen előnyt élvezzen. Amennyiben erre sor kerül, akkor ez azt is jelenti, hogy asszimilációs nyomást fejtenek ki. Ez megfigyelhető napjainkban, Burmában. Egyébként elmondhatjuk, hogy bizonyos területeken a katonai ö, irányítás uralkodik. És örülök, hogy eljön a delegációjuk, és örülök, hogy számos érintettel tudnak beszélni, majd a különböző kisebbségek részéről is e, vannak etnikai alapú pártok, amelyeknek vannak képviselőik, érdemes velük tárgyalni. Örülök annak, hogy találkoznak magas szintű ellenzéki személyekkel is, és így jobban rálátnak arra, hogy milyen a pillanatnyi helyzet az adott országban. Köszönöm szépen. Thank you very much. And yes, we... Köszönöm szépen. Valóban a programunkban megpróbálunk a civil társadalom különböző képviselőivel találkozni, sajnos kevés időnk van, két és fél napba kellett beleszorítani az egész programot, és nem is kapunk engedélyt minden találkozóra. De legközelebb talán másképpen próbálunk eljárni. Most pedig szeretném üdvözölni Ambuszán asszonyt, aki a Tajföldön, a Kacsini Nőszövetség elnöke, és úgy tudom, hogy önött oktatási képzési koordinátor, emberkereskedelem elleni koordinátor 2004 óta Tájföldről érkezett most hozzánk. Üdvözlöm! Most pedig Matthew Jones úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők! Mingalaba! Nagy öröm, hogy beszéljek Burmáról, közel áll a szívemhez, és örülök, hogy ilyen sokan itt vannak ma délután velünk. Néhány hetet töltöttem az ENSZ emberi tanácsának az ülésén Genben. Az EU tagállamok a közelmúltig a saját Burmával kapcsolatos határozatukról vitatkoztak, a negyedik, illetve a tizedik napi, napi rendi pontról, a tizedik a építéssel foglalkozik. Ennek a két pontnak a megvitatása talán technikai részletnek tűnik, de valóban lényeges a negyedik ponttal kapcsolatos határozat elfogadása az EU részéről. Ez egy jó döntés volt határúthoz érkeztünk Burmával kapcsolatban. Az ottani változások sebessége először lenyűgözött minket. Ugyanakkor aggály, aggály, aggodalommal tönt el a súlyos emberi jogsértések, különösen bizonyos régiókban. Az EU folyamatosan nagy figyelmet kell, hogy szenteljen a burmai eseményeknek. Először is nagyon fontos elismerni, hogy az elmúlt két évben nagyon komoly változások történtek. Nem felejtem el, 2012 elején egy Londonban élő burmai menekült, akinek az apja 88-as eh, diák vezér volt, és eh, hosszú éveket töltött eh, börtönben. A 2007-es felkerülésben is részt vett. Hát ő mondta el, hogy az, aznap reggel szabadon bocsátották sok más politikai fogolleal együtt. Ez korábban szinte elképzelhetetlen volt. Egy nyolc hónap nappal ezt megelőzően jártam Burmában, és még akkor is lehetetlenek tűnt az, hogy ez be fog következni. A burmai kör, kör, kormány a 2000 politikai fogolynak nagy többségét azóta kiengedte a börtönből. Előrelépés történt a szólásszabadság területén, a médiaszabadság, a civil társadalom jogai tekintetében. A legtöbb etnikai ellenálló csoporttal békét kötöttek, de még mindig nagyon sok a kihívás, és sok tekintetben törékeny a helyzet. Az alapjogokat is megsértik több burmai nagyvárosban és vidéken is. Bár ideiglenes tűzszüneti megállapodásokat már aláírtak etnikai csoportokkal, de ezek még nem jelentik azt, hogy a balúdi béke folyamat vagy jelentős megegyezés történt volna. Változik a légkör ugyan, de még alapvető méreható jogi rendszerszerű változás nem történt, még további reformokra van szükség. 2008-as népszavazás során elfogadott alkotmány még egy sor demokratikus szabványnak nem felel meg. Vannak eh, kezd első lépések ennek a megváltoztatására, eh, lehetőleg felrebb, eh, átláthatóbb eljárásokra van szükség. A burmai hadsereg sok területen fellép etnikai csoportok ellen. Arakán államban a legsúlyosabb a helyzet. Burmában több száz politikai eh, foglyot eh, ugyan idegenesen szabadlábra helyeztek, de bármikor újra börtönbe csukhatják őket. A mm, Rakine, Rakine állam van a legsúlyosabbak az etnikai összecsapások. Az EU-nak fel kell szólítani Burmát arra, hogy adjon több jogot a civil szervezeteknek. Azt látjuk, hogy nagyon sok esetben sértik meg az emberi jogokat, polgári személyeket támadnak meg, több ezer imahelyet templomot rombomnak le. A csin keresztények körül pedig 66 templomukat rombolták le, a szexuális erőszak, a nők megerőszakolása továbbra is fegyver a burmai hadsereg kezében. A konfliktusok évtizedeket csak egy olyan békefolyamattal lehet lezárni, amely politikai megoldás jelent mindenki számára. A legsúlyosabb konfliktus a rakinai buddhista többség és a rohingya muzulmán kisebbség közötti konfliktus. A válság veszélyezteti az ország többi részét is, és az egész reform folyamatot is esetleg alááshatja. Nagyon sok jogsértés történik, drák új módon szigorítják eh, a mozgási szabadságot, az oktatáshoz, az egészségügyhez való hozzáférést, a vallási és lelkiismereti szabadságot. A humanitárius segítséghez hozzáférést kell biztosítani a belső menekültek számára. Diszkrimináció megkülönböztetés nélkül csak a szükséglet alapján kell a segélyekhez való hozzáférést biztosítani. Az 1982-es állampolgársági törvényt vissza kell vonni, hiszen ezzel megfosztották állampolgárságuktól a rohingyákat. A közösségek közötti megbékélésre kell törekedni, de ezre csak akkor van lehetőség, hogyha az etnikai csoportok, a vallási közösségek között megtörténik a megbékélés, és mindenki eh, lemond az erőszakról. A vallás és lelkiismereti szabadság biztosításának fontossága külön, különösen égető kérdés. A vallás és eh, lelkiismereti szabadságokkal foglalkozó ENSZ megbízott el fog látogatni Burmába, és ennek a missziónak a keretében fogja -e vizsgálni, hogy a kormányhivatalokban, illetve a hadseregben valóban hátrányosan megkülönböztetik ki a keresztényeket, illetve a muzulmánokat. Burmában még nagyon sok lépést kell tenni, hogy a politikai párbeszéd valóban létrejöjjön. A prioritás az, hogy a lelkiismereti okokból fogvatartottakat engedjék ki a börtönökből. Az EU az alkotmányos reformot is kell, hogy bátorítsa, segíteni kell a független igazságszolgáltatás létrehozását. És végül Burmának alá kell írni és ratifikálni kell a polgári és szabadságjogok nemzetközi egyezményét, megfelelő egyensúlyt kell teremteni a elért pozitívumok, illetve a között, hogy további reformokra serkentsük az országot. 2011-ben a tábornokok nem úgy ébredtek fel hirtelen egy nap, hogy most ők hirtelen már nagyon szeretik a demokráciát. Ezeket a változásokat külső nyomás alatt hozták meg. Ezt a nyomást továbbra is fel kell tartani, annak biztosítása érdekében, hogy az összes burmai, Burmában élő közösség érdekében béke legyen az országban. Loti Lej következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani, hogy a Human Rights Watch szervezetet meghívták, hogy vegyünk részt ebben a vitában. Természetesen én, nekem is nagy öröm lesz, hogyha az önök delegációjával Burmába utazhatok, és sajnálatos, hogy más területekre nem tudnak majd elmenni Burmában, mint a főváros területére. Ez majd egy következő látogatás témája lehet. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy aláhúzzak néhány jó hírt Burmából, de aztán sajnálatos módon néhány rossz hírrel fogom majd befejezni. Mindenki, aki az országba utazik, ebben az időszakban, aki például Rangonban megy, látja, hogy 2011 óta milyen nagy változások voltak a politikai ellenzéket, szabadították a börtönből, a napilapok valódi híreket publikálnak, de nem kritizálják a kormányt. Az akti- azok az aktivisták, akik két évvel ezelőtt még életfogytigani börtönbüntetésüket töltötték, most már kiszabadultak, és arról beszélnek, hogy hogyan lehet biztosítani az, hogy minél kevesebb politikai fogoly legyen Burmában. Tehát Burma elindult egy úton, nagyon sokat áldoztak az emberek mindezért a katonai hatalom rémes évei alatt. Az ország egy új úton van, az Európai Unió, az Európai Parlament is éveken át mellett állt ki de látjuk azt, hogy mindaz, ami tehát megvalósul, az teljesen más azonban, mint ami már ideig megvalósult, Burma nem egy valódi demokrácia, hogy a kollégáim is elmondták már, megvannak a, megvan az alkotmányos struktúra, a jogok, jogszabályok, de a gyakorlatban ezt nem alkalmazzák. A Reményteljes változások azonban már beindultak, ez hála néhány vezető jó szándékának, de ez még nem intézményes szintű változás. Hogyha ugye nagyobb lenne a vezet, ezen vezetők szerepe, nyomás alatt többet tudnának tenni. De azok, akiknek megvan a hatalma, ugye pénzhez is kötődnek, elsősorban a katonai ö, szinten, a különböző iparágazatokban még mindig a katonai vezetők azok, akik uralkodnak és ellenállnak minden változásnak. Ami még fontosabb, 2015-ig semmit nem tudunk megvalósítani, akkor lesz Burmában az első ö, nemzeti szintű választás, akkor lesznek a választások, egyenlő szinten kell majd fellépni, hogyha a katonák megengedik majd, akkor a demokratikus erőknek lesz lehetősége kormányt alakítani, és intézményesé tenni azokat a reformokat, amelyekre a burmaiaknak szüksége van. A, a, tehát vannak nem olyan jó hírek is, ugye Burmával kapcsolatosan, tehát nem egy igazi success ról egy sikertörténetről van szó. A kihívások azonban a jelenlegi helyzetben nagyon problematikusak, nagyon kényes időszak ez, és az EU-nak meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt a nyomás és a kötelezettségvállalás, az elkötelezettség között fontos fenntartani a nyomást a továbbiakban is. Ez egy olyan kívás, amelynek eleget kell tenni az EU részéről is, tehát ezek voltak a jó hírek. Na most a rossz hírek. És most azért vagyunk itt, hogy az etnikai térségek problematikus problémáiról beszéljünk. Ahogy már az előttem felszólalók is elmondták, átfogóan legyen világos az, hogy Burmában az első demokratikus lépések a 48, 1948-as függetlenség óta voltak ugye az etnikai, különböző etnikai csoportok közötti problémák a kormánynyal egészen 1962-ig kell visszamenni nem ö, tudta a úgymond gyenge demokratikus kormányzat az etnikai problémákat felszámolni. 60 év óta most, most már azt látjuk, hogy az erőteljes katonai hatalom ö, nem oldotta meg a problémákat, és több millió burmainak kellett elhagyni az otthonát. Jelenleg ma a tűzszünet, amelyet kialakított a katonaság, hát még nagyon gyenge lábakon áll, de a kacsini a kacsini függetlenségi hadsereg északon és északkeleten továbbra is tevékenykedik, és továbbra is fel, fenn akarják tartani a tűzszünetet Kacsin államban, és beszüntetni az erőszakot. Annak ellenére, hogy számos esetben az elnök kinyilatkoztatta a tűzszünetet, azt látjuk, hogy diszkriminatív, tüzérségi támadások vannak, légitámadások vannak, mindenki nagyon jól tudja, hogy az országon belül el kell hagyniuk az embereknek a lakhelyüket. A burmai katonaság Kacsin államban támadásokat intézett emberek ezrei ellen a katonákat fenyegetik, hogyha kihallgatások vannak, a katonákat kínozzák, a nőket szexuálisan bántalmazzák, megerőszakolják. Nagyon súlyos emberjogi sérelmeket követtek el, gyermekek jogait gyermekeket jogaiktól fosztották meg. Látjuk a, a katonai erők szerepét is. Itt látjuk azt, hogy mi történt a Kacsin állam, államban. Az elnök mindenképpen fenn akarja tartani a hadsereget, vagy nem. Nincs legális jogosan joguk fenntartani a hadsereget Kacsin államban. Meg kell nézni azt, hogy továbbra is ellenőrizni akarják-e a különböző konfliktusos területeken, például a nemzeti erőforrásokat. Most pedig átérnék röviden, mivel kevés az időnk, átérnék az Arakán állam problémáira. Ahogy mindenki tudja, júniusban és múlt októberben is az arakáni buddhisták és a rionga muzulmánok között Arakán államban, Burma nyugati térségében harcok indultak. Nagyon sokan meghaltak, a Human Rights Watch ott volt a helyszínen, dokumentálta az erőszakot. A Human Rights Watch szatellit képeket is kapott az arakáni muzulmánok kapcsolatos problémákról, nevezetesen e, egy ideig visszatudták a rendet állítani, az embereket nem megfelelő módon temették el az embereket, elüldözték az otthonaikból, erőszakot követtek el. Egy nagy kampányt indítottak a rihongákkal kapcsolatosan, akiket sok esetben bebörtönöztek a riongák, a leginkább üldözött személyek a világon, etnikum a világon, a Rionga muzulmán közösség Rakkán államban nem kap állampolgárságot, annak ellenére, hogy már több generáció óta ott élnek az országban. Éppen ezért megoldásokra van szükség. Engedjék meg, hogy világossá tegyem. A rionga muzulmánok kapcsolatos jogosan nem engedik őket házasodni, dolgozni, sok esetben nem utazhatnak Burmán belül sem, nem kapják meg az engedélyeket a helyi hatóságoktól. Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, az EU-nak is mindenképpen nyomást kell gyakorolnia a kormányra, hogy a Rionga muzulmánokat ugyanúgy, ugyanolyan bánásmódban részesítsék, mint mindenki más, tartsák tiszteletben az emberi jogaikat Burmában. Novemberben a kormány azt mondta, hogy döntő cselekményeket, döntéseket hoz elsősorban Arakán államban, és a különböző támadások elkövetőit meg fogja büntetni. A nemzetközi közösséget felhívták annak érdekében, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak, hogy a kitelepített lakosság visszatérhessen a lakhelyére. Tehát ezt kinyilatkozták, de még mindig nem nem, nincs semmiféle előrehaladás a témában, nem ö, tettek eleget a nyilatkozatnak, és nem szüntették be az erőszakot. Elnök asszony ön azt mondta az elején, hogy milyen fontos erősz, erőfeszítésre került sor a burmai kormány által, hogy lehetővé tegyék azt, hogy Burmában nyissanak, nyisson irodát a ö, nemzetközi emberjogi főbiztosság még mind, mindig nem került erre sor. Természetesen az ördög a részletekben van, ahogy mondják, és jó lenne, hogy itt egy hatékony lépésre kerüljön sor. Nem csak a burmai kormányjal, hanem a burmai lakossággal. Monitoringra van szükség, ellenőrizni kell a helyzetet, de ezt nem a, a burmai kormány nem akarja megnyitni ezt a hivatalt, és a főbiztos pedig szeretne egy ilyen ö, hivatalt nyitni a burmai nép érdekében, mert ez a hivatal ö, ott Burmában segíthetne. Azzal szeretném befejezni, hogy egy fontos kérdést teszek fel. Nevezetesen az Európai Unió hogyan tudja hogyan tud kihatni mindenre. Ez egy nagyon kényes átmeneti helyzet Burmában. A burmaiak nem azért harcoltak évtizedeken át a szabadságukért, hogy ilyen legyen a helyzet, hogy jelenleg a demokrácia és a diktatúra között átmenetben éljenek. Burma egy olyan országá válhat, amelyben ö, választások három évente ö, ö, lehetnének, de azt látjuk, hogy még egy kis ö, kisebbség ö, ragad, ragadja magához a hatalmat. A burmai nép ezt akarta vajon? Azt hiszem, hogy már néhány évvel ezelőtt le lehetett volna rendezni ezt a helyzetet. Tudjuk, hogy még nagyon hosszú út áll előttük, nagyon sok mm, hosszú idő még előttünk a 2015-ös választásokig. Az EU kapcsolatai a burmai vezetőkkel vezetőkkel mindenképpen ki kell, hogy használják a lehetőségeket az EU nyomást kell továbbra is gyakorolni a burmai kormányra. Köszönöm szépen. So, uh, on our program... A programunk szerint most Naipidóval találkozunk a etnikai csoportokkal folytatandó béketárgyalásokért felelős miniszterrel. Mi nem vagyunk egy feltáró jellegű misszió vagy látogatás. Természetesen az etnikai területekre nem megyünk el, de van lehetőségünk arra, hogy bankokban találkozunk, akik a burmai határokon kívül élnek. Most pedig Antonio úr az EKS részéről fog beszélni. Ezt követően pedig Kent aki az ECOFA főigazgatóságtól jön. Tehát Antonio úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék áttekintést adni a bormai Myanmari helyzetről, mióta 2011 márciusában az új kormány elkezdett működni, és szorosan figyelemmel kísérjük a gazdasági és politikai reformokat, amelyekbe belevágott a kormány, miután öt évtizedig autoritár uralom alatt álltak, és igyekeztek megteremteni a demokrácia, a tényleges demokrácia alapjait, és bizonyos területeken egy egyenlő, egy demokratikus társadalom irányába indultak el, intézkedéseket is hoztak, a kormány igyekezett eh, a megbékélés útját választani, a jobb kormányzást, a gazdasági és szociális reformokat indították ennek érdekében útnak. Egy jelentős számú politikai foglyot is szabadon engedtek, jelentős lépéseket, előrehaladást értek el a szólásszabadságban, az egyesülés és a szabadságában, és etnikai csoportokkal eh, a nemzeti megbékélés érdekében tárgyalásokat kezdtek. Aung Suu Kyi, mint politikai ellenzékvezetője kiszabadulhatott természetesen a házi őrzetből, és a saját demokrácia, saját pártja élén a demokráciát ülhet. Ez egy nagyon fontos mérföldkőt jelenthetett azon az úton, amelyel a demokrácia felé haladtak. Természetesen látunk nehézségeket is, vannak pozitív változások, de hát meglehetősen bonyolult az átalakulás a gazdasági fejlődés a demokrácia területén. Azt látjuk, hogy nemrégiben a, némileg az a félelem légköre kezd megszűnni, amely évtizedeken keresztül uralkodott az országon, és az emberek elkezdenek az igazságtalanságokról beszélni. Azt látjuk, hogy az országban egy civil társadalom is megerősödött már, de a diszkriminációt is megfigyelhetjük a rohinga kisebbség esetében továbbra is. Mivel az emberi jogok területén sikerült haladást elérni, Ezt mindenképpen elismerendőnek tartjuk, és a kormány pozitív jelzéseket küld a nemzetközi közösség felé, például amikor a Vöröskereszt számára lehetővé teszik, hogy büntetés végrehajtási intézményeket látogassanak meg, és politikai foglyok esetében is pozitívan lépnek fel. Vagyis ezek mindenképpen pozitív jelzésként értelmezen önök, de komoly kihívások továbbra is fennállnak. Mindenek előtt a kisebbségek esetében látjuk ezeket a kihívásokat megvalósulni. A legfontosabb jellemzőkről, hogy beszéljük itt az átalakulás során, a nemzeti megbékélés mindenképpen kiemelendő, hiszen a függetlensége óta, 1948 óta szinte folyamatos volt a polgárháború, ez a világ leghosszabb polgárháborúja volt, és egy ilyen jellegű környezet természetesen nem segíti elő az emberi jogok érvényesülését. Vagyis azt láthattuk, hogy az etnikai területeken nagyon komoly hogyan sérültek az emberi jogok, aztán az elmúlt években persze továbbra is látunk eh, erőszakos fellépéseket, egyetértek a kollégámmal, aki régióban járt, nem régiben, és eh, talán ő még pontosabban be tud számolni erről a fejlődésről. Köszönöm szépen. Kérem, javítson ki, hogyha nem jól tudom. Az EU nem sokára, vagy már meg is nyitott egy saját irodát Rangumban? Az Yangonban egy új iroda már létrejött elmúlt évben. Idén aztán delegációs jog, jogi státuszt kap majd, tehát ezt szeretnénk. Rendben. Köszönöm szépen, Kercsinski úr. Elnök asszony, köszönöm, hogy a DJ Echo-t is meghívták erre a meghallgatásra. Nem fogok túl hosszan beszélni, de néhány megjegyzést szeretnék fűzni a humanitárius kérdésekhez. Gondolom tudják, hogy az ECHO főigazgatóság humanitárius adományozóként már 15-16 éve jelen van Myanmarban, Burmában. Rendszerint nagyon jól tudunk együttműködni a hatóságokkal. Az egyik első EU intézmény voltunk, akik a helyszínen elkezdtek tevékenykedni, még mielőtt tavaly a hivatalos irodát is megnyitottuk volna. Hagyományosan, és ez az ECO felhatalmazásával, mandátumával függ össze, foglalkozunk különösen kiszolgáltatott közösségekkel, ezek nagyon sok esetben kisebbségek, vagy határvidéken élnek, itt Tájföld és kínai határon, vagy Kacsin államban, illetve Rakin állam nyugati részében. Az elmúlt néhány évben elsősorban Kacsin és Rakhine államokkal foglalkoztunk a Kacsinban zajló folyamatos konfliktusok miatt, illetve amiatt, hogy mm, ennek a konfliktusnak az eredményeképpen nagyon sok eh, polgári személy kényszerült eh, menekülni a lakhelyéről. Rakén államban különösen kiszolgáltatott helyzetben van a rohingya muzulmán kisebbség, akik az állam északi részén élnek. Kacsinról szólva, a közelmúltban jártunk Burmában ezzel a misszióval, néhány napja tértünk vissza, Armin eh, miniszter volt a partnerünk, akivel ön is eh, találkozni fog, elnökasszony. Ő elég eh, bizakodóan nyilatkozott arról, hogy béketárgyalások új fordulójára lesz lehetőség, és stabilizálni lehet a helyzetet. Én azonban elmondtam neki, hogy továbbra is Kacsinnal kapcsolatban nagyon komoly humanitárius indítatási aggájaink vannak. Az előző előadó is elmondta, hogy még mindig fontos probléma a 2012 közepe óta fennálló helyzet, nem adnak engedélyt az ENSZ humanitárius komolyoknak a nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területen. Holott a legtöbb belső menekült, a konfliktusok áldozatai pontosan ezeken az ilyen területeken élnek, és ide nagyon kevés humanitárius segély jut el, egyszerűen azért, mert nagyon nehéz megkapni a szükséges engedélyt a szállítványoknak. Miközben tehát Armin miniszterrel és más miniszterekkel is találkoztunk tíz nappal ezelőtt a Pilóman. Azt kértük, hogy oldják, találjanak megoldást erre a helyzetre, hiszen nyilvánvaló humanitárius segélyekre nagyon nagy szükség van, ezen a területeken már a második hideg évszak eh, köszöntött be, és nagyon súlyos a humanitárius eh, helyzet. Az ICRC a közelmúltban 14 havi tárgyalások után tudott csak eljutatni egy szállítmányt Kacsin államban a nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területekre néhány héttel ezelőtt gyógyszereket, élelmiszereket tudtak eljuttatni ide, és hasonlóan a kormányzati ellenőrzés alatt álló területekre is sikerült eljutatni a segélyszállítmányt. Az engedélyezéssel kapcsolatban Fontos, hogy elkészítsünk egy tervet, hogyan lehet az egészségügyi segélyeket eljutatni az érintett területekre, és hogyan lehet a szükséges erőforrásokat mobilizálni. Még nem világos jelen pillanatban, hogy ez a terv hogyan fog elkészülni, Ugye volt egy áttörés, de azt megelőzően 14 hónapig folytak a tárgyalások a konvojok, a humanitárius segélyszállítmányok, amelyek az ENSZ és néhány civil szervezet segítségével indulnak útra, most már talán el fognak jutni kormány ellenőrzésén kívüli területekre is, illetve 2012 óta erre nem volt lehetőség, és ezen kell változtatni. Rakin hálamra rátérve, az új helyzet azt gondoltam, hogy nem jó, de nem számítottam arra, hogy ennyire drámai a helyzet. Ugyanis sok tekintetben nagyon akut és nagyon robbanásveszélyes a helyzet. Ellátogattunk a néhány táborba, ahol a rahingya eh, muzulmánok, a menekültek tartózkodnak, nagyon távoli területeken, ahova csak eh, hajóval, csónakkal lehet eh, eljutni, három-négy órás vízi úton. Ez a Paktú nevű terület, több tábort létesítettek itt, körülbelül összesen 12 ezer belső menekült él itt. Nagyon szörnyű körülmények között gyakorlatilag semmilyen higiéniai normának nem felel meg, zsákokon alszanak. Világossá vált számunkra, hogy ez a helyzet teljesen tarthatatlan. Négy, hat hét múlva, amikor elindul, kezdődik az esős évszak, akkor még romlánik fog a helyzet. Sri Lankán láttuk 2009 és 10 között az ilyen belső menekültek táborait, hogy az esős időszakban a latrinák kiáradtak, csecsemők fulladtak bele a szennyvízbe. Egy ilyen helyzetet el kell kerülni, meg kell akadályozni. A másik nagyon zavaró tényező, hogy nincs elmozdulás, és nem, az emberek eh, nem eh, költözhetnek, eh, nem mehetnek ki a táborokból. Másrészt viszont a gyógyszereket nem engedik be a táborokba és a legtöbb eh, táborban nagyon nehezen jutnak be a humanitárius segítők, nagyon sok a korlátozás, és a logisztikai kihívások is eh, nagyok, ahogyan ezt említettem, hiszen ezek nagyon távoli, eh, minden mástól elszigetelt területeken létesültek ezek a táborok. Feltétlenül szükség van arra, hogy ezeket a táborokat, amelyek jelenleg nagy kockázatnak vannak kitéve, heteken belül áthelyezzék máshova hiszen már most nagyon akut a veszélye, hogy humanitárius katasztrófa fog kitörni. Ez az egyik, ez volt az egyik üzenet, amit azt hiszem nagyon világosan megfogalmaztam napidóban, ahol négy miniszterrel is tudtam találkozni. Egy másik kérdés az volt, hogy ugyancsak felkértük a kormányt az azonnali fellépésre azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy továbbra is folyamatosan megfélemlítik és fenyegették eh, a eh, rohingya eh, kisebbséget Rakhine államban, és egyre nehezebbek a körülmények. és a segítőket fenyegetik. Megvádoltak minket azzal, hogy mi csak a muzulmánoknak segítünk, ez egyszerűen nem igaz. Én minden partneremnek, a Myanmari hatóság képviselőjének elmondtam, hogy ez nem igaz. A belső menekültek túlnyomó része azonban, akiket sújtottak a közelmúltbali erőszakos megmozdulások, tényleg muzulmánok. És ezt még Armin miniszter maga is elismerte, amikor napidóban talált kezdettől fogva segítettük az összes menekültet Rakén államban, a nem muzulmánokat is, akikre nem vonatkoznak korlátozások, ők sokkal jobban hozzáférnek az alapvető szolgáltatásokhoz. A táborokban a rohingya menekültek eh, táborain, ahogyan mondtam, nem engedik az embereknek, hogy elhagyják a eh, tábor helyet, eh, alapvető szolgáltatások, alapellátás nincs, megtiltják nekik, hogy horgászanak, vagy halat fogjanak, vagy bármit mezőgazdasági termelést folytassanak. Valóban kétségbeejtő a helyzetük. És ez azt is jelenti, hogy a leg fontosabb napirendi pont minden találkozunkon, napidóban, pontosan ez volt a mozgásszabadság korlátozása, tiltása. Tehát ez gazdasági szempontból és nem csak emberjogi szempontból fontos. Az embereknek lehetővé kell tenni, hogy el tudják látni magukat, élelmiszerhez jussanak, különösen olyan területeken, ahova nem tudnak bejutni a humanitárius segélyek sem. Már említettem, hogy ezekben a távoli menekült táborokban nagyon súlyos az egészségügyi, higiéniai helyzet, nagyon primitívek a higiéniai, higiéniai viszonyok, nagyon kis mértékben, vagy egyáltalán nem lehet hozzáférni orvosi ellátáshoz. Az emberek ott halnak meg, mert még alapellátás sincs egészségügyi tekintetben. Nagyon sok a súlyos beteg, nehéz őket kórházakba eljuttatni, mert a régióban, az ezen terület körötti eh, régióban nem akarják befogadni ezeket a betegeket. Van egy kórház, amelyik eh, ugyan befogadja őket, de hát csak nagyon korlátozott számban képes erre. Hogy mondjam el azt is, hogy a többi előadóz hasonlóan az ECHO főigazgatóság, a bizottság is üdvözli a Myanmarban elért előrehaladást, ami számos területen nyilvánvalóan megtörtént, és bátorítjuk ennek a folyamatnak a folytatódását. De nagyon komoly aggájaink vannak, és ez volt az a, az üzenet, amit napidóban megpróbáltam minél világosabban megfogalmazni. Tehát nagyon aggódunk, amiatt, hogyha a rakini kérdéssel, ennek a humanitárius vonatkozásaival nem foglalkoznak nagyon gyorsan, akkor ez aláshatja Myanmarban az egész reform és demokratizálódási folyamatot is. Hogyha az emberek nem rendelkeznek mozgási szabadsággal, nem tudják magukat eltartani, és tekintettel arra, hogy több tízezer muzulmán belső menekült között nagyon sok a fiatal, ezért fennáll a radikalizálódás kockázata is ezekben a közösségekben. Gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy ez hova vezethet. citrében jelenleg érezni már a levegőben is a feszültséget, és nem zárom ki az új erőszak hullámok lehetőségét sem, ha csak nagyon hamar nem kezdenek el foglalkozni a helyzettel és tenni valamit. Különösen két dolog van, ahol a hatóságoknak nagyon gyorsan kell lépni, még mielőtt túl késő lenne. Ahogyan említettem, az egyik, a táborokat át kell helyezni, a belső menekültek táborait, amelyek jelenleg súlyos veszélynek vannak kitéve, át kell helyezni megfelelőbb területre, és foglalkozni kell azokkal a radikálisokkal, akik nagy aggodalomra késztetnek minket, és akik előidézték a helyzet romlását. Az állami hatóságok felelőssége az, hogy fellépjenek egy ilyen helyzetben, amikor nagyon sok a megoldásra váló probléma. Végül még egy utolsó megjegyzést, ha tehetek. Hosszú távúon mire van szükség? Gondolom valamennyien várunk arra, hogy a vizsgálóbizottság, amelyet Tényszein elnök hozott létre a tavalyi erőszakos összecsapások után, hogyan zárja majd le a munkáját. Ez a bizottság nem csak a múltbeli történéseket értékeli, hanem a jövőbe is tekint. Úgy tudjuk, hogy ez a bizottság, ez így kiszivárgott egy ülésen, amit a bevándorlási miniszterrel folytattunk, tehát úgy, úgy érzékeltük, hogy a jelentés hamar meg fog születni, és ezt azután az elnöknek adják át megfontolás véget. Bárhova is vezessen ez, mi nagyon határozottan úgy érezzük, hogyha nem tesznek nagyon hamar hiteles intézkedéseket, annak érdekében, hogy megbékéljenek egymással ezek a közösségek, és el lehessen kerülni azt, hogy tovább folytatódjon egy közösség szegregálódása, vagy gettóba zárása, hiszen most ezt látjuk. Azt hiszem, ha nem sikerül változtatást elérni, akkor még több lesz az erőszak, és ennek nagyon sűrűs következményei lesznek a humanitárius oldalra is. Köszönöm szépen Kincsinszki úrnak a nagyon részletes leírását a jelenlegi helyzetnek. hogy mi nem csak a politikai megoldásokról beszélünk a Rohingya közösség kapcsán, hanem a humanitárius feltételeket is javítani kell. Erről is lesz majd szó. Most megnyitom a vitát. Nem tudom, hogy ki az, aki szeretne felszólalni, és aztán majd önnek adom meg a szót először Kienis asszony, aztán tőkés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Köszönetet mondok az előadóknak mind az elnöki asztalnál, mind pedig a teremben nagyon részletes, gazdag előadásokat hallottunk, éppen ezért nem akarok a már említett etnikai kérdésekről szólni, nekem inkább egy kérdésem lenne, nem tudom, hogy válaszolni tudnak-e. Az egyik fontos alapjog a képzéshez való jog, és ez független a hatalomtól. Nem tudom, hogy a sajtó, a médiával kapcsolatos témát megemlítenék még, mert ezt elfelejtettük Myanmarral kapcsolatban. Köszönöm. Tőkés úr. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Lehetőségem volt múlt évben egy delegációt egy delegációt fogadni a Csin régióból. A Csin emberjogi szervezet részéről a, a csinekket üldözik ebben a régióban, és, és ezután egy levelet küldtünk a főbiztosnak, Ashton, Catherine Ashtonnak, a főképviselőnek, és kaptunk egy levelet tőle, amely itt van a kezemben. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik a levelünk, kapcsolódtak a levelünkhez ügyhöz, nevezetesen, amelyet tehát a főképviselő asszonynak írtunk. Köszönöm önök önnek, elnök asszony, hogy napirendre tűzte a nagyon komoly humanitárius témát. Úgy érzem, úgy tekintem, hogy a helyzet Burma, Myanmarban sokkal súlyosabb, nem csak a rezsim miatt, a rendszer miatt, hanem a, a különböző közösségek közötti konfliktusok miatt is. a kormány képviselőitől kérdezném, hogy mi a szerepe, mi a a, milyen alapon működik a rezsim, mik a, mi a kapcsolat a különböző közösségek, a keresztények, a muzulmánok, a buddhisták között ők osztják meg az embereket, vagy egy közösségben belül alakulnak ki a feszültségek egy másik közösséggel szemben? a, a kormány az, amelynek közvetítenie kell a konfliktusban lévő közösségek között. Végül pedig Elnök asszony, öntől kérdezem, tehát kérem öntől, hogy erősítse meg majd az, hogy mi mindenképpen szeretnénk elérni, hogy javuljon a helyzet Burmában. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm hogy megszervezték meg ezt a vitát éppen most a delegáció utazása előtt. Számomra ez ebből a szempontból fontos is volt, hiszen fontos információkhoz jutottam hozzá. Köszönöm szépen a programot is, ezt kifejezetten kiemelem most itt, mert ez egy átfogó jó program elnök asszony, hogy felajánlotta, és hát egyetértek, hogy kár egy kicsit, hogy nem tudunk kimenni a régiókba. Éppen az imént elhangzottak alapján is mondom. És hát én úgy érzem, hogyha lehetőséget kapok, hogy kimenjek a terepre, mert az embereknek az fontos, hogy lássák, hogy valaki törődik velük, akik ott élnek. Ebben az összefüggésben szeretném most megkérdezni, ez a mi adminisztrációnk volt, amelyik azt mondta, hogy csak ebbe a két városba mehetünk, vagy ott a helyszínen van olyan helyzet, hogy nem kapunk lehetőséget arra, hogy más régiókba elmenjünk. Hogyha ez a mi adminisztrációnk, akkor szerintem a szakbizottság részéről világosság kell tenni, hogy ez csak a munka fele, amit el tudunk végezni és a másik fele legalább ennyire fontos lehetne abban, amit az Európai Unió el akar élni az emberek érdekében. A következő, az ellenzék nagyon jó eredményt ért el a választáson, és ha jól tudom, akkor hát legalábbis így látszik ez kívülről, ez egy méltánylandó dolog, tehát vannak -e esélyei, mit tud mondani az ellenzék ezekkel a problémákkal kapcsolatban, amiket itt felemlegettek az imént, a kisebbségek legyenek, a keresztények, vagy iszlám kisebbség, és az egymás mellett élés is, hiszen ez is fontos, a különböző közösségek kölcsönös respektusa, respektálása, fontos. Van-e itt valamilyen javulás, vagy egyre inkább az látszik, hogy a helyzet azt hozza, hogy elzárkóznak egymástól. Mit tud ezzel kapcsolatban mondani? Most akkor a kérdés az, hogy a prioritásaikat hol kell megkeresni a programban. Mi az, amit jól csinálhatunk? a programot nem tudjuk megváltoztatni. Hát ezt így veszük tudomásul. Mi az, amit jól kell csinálnunk, milyen lehetőségeink vannak, hogy jól dolgozzunk. Köszönöm szépen. Hallottuk a kérdéseket. Röviden szeretném elmondani a média törvényel kapcsolatban. Természetesen várom a válaszokat, még nincs a programban, de azt is kértük, hogy az információs miniszterrel találkozhassunk, hogy hogy áll a média törvény. Tőkés úr egy kicsit eh, későn érkezett, nem akarom bírálni, de részletesebb prezentációnk volt a Csin közösség képviseletében. Van itt valaki, aki részletesen ábrázolta, hogy pillanatnyilag mi a helyzet, de a kérdésére mm, szeretném feltenni az EKS-t, hogy ők hogyan látják a csinek helyzetét, hogyan foglalkoznak ezzel. Most pedig önt is szeretném megkérni a Kacsin Nők Szövetségének nevében, hogy ha egy mód van rá, akkor röviden, de térjen ki a helyzetre, hogy az ön véleménye szerint hogy állunk a kacsini helyzet, hogy volt egy olyan helyzet, amikor én ott jártam, nem régiben volt egy súlyosabb eset, a Kacsin régióban járva a védelmi miniszter miniszterre emlékeztetnék, a védelmi miniszter azt mondta, hogy ez nem egy szervezett támadás volt, hogy nem egy alacsonyabb rangú katona volt az, aki ezt eh, végrehajtotta, és eh, pozitív eredmények érdekében eh, tűzszüneti tárgyalásokat kell folytatni, vagyis még mindig azt hallom a bizottságtól, hogy súlyos a helyzet. A Human Rights Watch is azt mondja, hogy ez a helyzet. Ön most öntől kérdezem, hogy ön hogyan látja a helyzetet. Aztán a többiek is meg szót kapnak majd. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, hogy beszélhessék a jelenlegi helyzetről Kacsimban, az emberi jogi helyzetről, a nemzetközi közösség a demokratikus reformokat követel a kormánytól, és ki kell engedni a politikai foglyokat, és a, a demokrácia útjára kell lépni, és ebben számítunk Szankoncsira, és ebben a nemzetközi közösség erre bátorít természetesen, de abban is hiszünk, hogy bizonyos fontos témákat napirenden tart majd Szankoncsunk ki, és azt látjuk, hogy a civilekkel szemben etnikai alapon bűncselekményeket követnek el, erőszakos bűncselekményeket, mint valamennyien tudjuk, a burmai katonaság folytatta a katonai támogatásokat a Kacsin független hadsereggel szemben 2011 óta. Ez, és miután az Kacsin független szervezet szembeszállt, és megfelelő meg, ez, 1994-ben megállapodást kötöttek központi kormányjal, hogy politikai átalakulás útjára lépnek és reformokat hajtanak végre. De sajnos a Kacsin lakosság nem élvezheti a szükséges politikai jogokat és kulturális jogokat sem, és igazából nem tudnak részt venni semmilyen szinten a társadalmi életben. Végül pedig fontosnak, fontosnak tartom, hogy megjegyezni, hogy továbbra is súlyos támadásokat intéznek az emberekkel szemben. Ártatlan civileket ölnek meg, kínoznak, és kényszer munkára viszik el az embereket, és elveszik a magántulajdont, vagy tönkreteszik az a élelmiszerellátáshoz a hozzáférés nem biztosítják, és nem, nincsen egészségügyi ellátás. Ezek az emberi jogi sérelmek szisztematikusan folynak, és oly módon, hogy közben ártatlan civilek esnek áldozatul. Ez egyébként a nemzetközi jogot is sérti. Ezek a súlyos emberiesség elleni bűncselekmények folytatnak a Kacsin államban és egész Burmában. 2011 óta a szervezetünk, a kacsinők szervezete konkrét eseteket is rögzített 17 townshipben, amiket továbbítottunk. Számos esetben erősz, nemi erőszakról beszélünk, és elmondhatjuk, hogy az áldozatok felét meg is ölték. És nincs lehetőség arra, hogy az igazságszolgáltatás útján keressünk megoldást ezekre a kérdésekre. 2008 és 2011 októberek között ö, ö, számos esetet ö, állapítottunk meg. Ö, a, egy, ö, aki megpróbálta megvédeni a hölgyet, azt megölték, és és lelőtt. Meggyilkolták a, a, azt, aki megpróbált ellenállni. Számos tanúvallomás is született, de sajnos ők nem tudják elmondani azt, hogy mi történt pontosan. Az érintett katonák, akik ezt végrehajtották, igyekeztek felelősségre vonni, és, de a legfelsőbb bíróság egyelőre még várat magára, és el, sőt, elutasította a bizonyítékok hiányában, hogy tárgyalja az esetet. Hiszen azt állították, egyetlen szem tanú volt, ami nem kielégítő. Végül a bíróság úgy döntött, hogy nem tudja lefolytatni. Az ellenzék vezetője Aung San ígéretet tett arra, hogy a jogállamiságot helyreállítják, és annak ellenére, hogy a nyugalom és jogállamisággal foglalkozó bizottság vezetője lesz, elmondhatjuk, hogy nem valósult meg, amit megígért mindenek előtt az etnikai kisebbségek területén. A burmai hadsereg még mindig súlyosan sérti az emberi méltóságot, és eközben erőszakot alkalmaz, és büntetlenséget is élvez. Szükség van bizonyos lépésekre. 2011 vége felé a burmai hadsereg a katonai fellépést intenzívebbé tette a Kacsin függetlenségi hadsereggel szemben. Ez egy masszív támadás formájában jelentkezett, és számos sérülést okoztak. 26 ártatlan civil töltek meg, gyermekeket és nőket is. Tehát elmondhatjuk, hogy súlyos emberi jogi sérelmek történtek. 106, 364 falusi lakos tűnt el, és ö, áttelepítettek egyeseket, elüldöztek a, hely, ö, a, a, a lakóhelyükről, több mint százezer ember nem tud visszatérni. A kínai határ közelében azt kell látni, hogy a legminimálisabb szükségleteket sem tudják kielégíteni nemzetközi segítséget nem kapnak. A kacsin lakosság nagyon nehéz helyzetben van, súlyos életkörülményeik vannak, és fenyegeti őket a fizikai megsemmisülés. Éppen ezért a nemzetközi közösséghez fordulunk, hogy ezeket a súlyos bűncselekményeket ítéljék el, és a burmai kormány attól követeljék, hogy a katonai fellépést szüntessék meg, és keresik a Kacsin független szervezettel a politikai egyenrangú párbeszédet. Az ártatlan civilekkel szembeni fellépést és erőszakot megfelelően módon dokumentálni kell, és nemzetközi körülmények között kell fellépni az elkövetőkkel szemben. Erre feltétlenül szükség van, hogy megszűnjön a burmai hadsereg által gyakorolt erőszak. Mind független szervezet, aki a nők emberi jogait támogatja, mi is követeljük, hogy Burmában és Burmán kívül hallgassák meg a szervezetünket, és várjuk az EU hatékony fellépését. Az EU-nak nyomást kell gyakorolnia a burmai kormányra, és vizsgálatot kell folytatni az a civilekkel szembeni fellépések ügyében az etnikai területeken létre kell hozni egy bizottságot, amely az emberiesség elleni bűnöket és a háborús bűnöket kivizsgálja, amiket elkövetett a bormai hadsereg. És eh, követelni kell egy független vizsgálatot eh, és a független részvételt a béketárgyalásokon, hogy biztosíthassuk, hogy eh, a polgári jogokat megkapják a kisebbségek is, és saját kulturális politikai jogaikat élvezhessék. Végül pedig szeretném elmondani, hogy humanitárius segélyeket kell megszervezni, és határokon átnyúló módon kell ellenőrizni a megfelelő elosztást. Köszönöm. Thank you, and we will take your Köszönöm, Andrusan, és meg fogjuk szívelni az ajánlásait. Úgy tudom, hogy a tolmácsok itt maradnak a delegáció előkészítő ülésén, tehát még to- tovább itt maradhatunk, de azért nem végtelenségig. Lotelejt. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre, hogy milyen üzeneteket fogalmazunk meg a kormány, illetve az ellenzék számára. Amikor az etnikai területekre gondolunk, különösen a Rakhine állambeli helyzetben, rendkívül fontos, eh, hogy az Európai Parlament delegációja elmondja, és megfeleljen a várakozásoknak, és elmondja azt, hogy a diszkriminációnak véget kell vetni. A kormány és az opozíció is erre számít, hogy ez, eh, ezt kell biztosítani, hogy megtörténjen és fel kell vetniük azt eh, az ellenzékkel kapcsolatban, hogy mennyire hiányzik az empátia, a megértés, a részvét mindazzal kapcsolatban, ami a államban történik. Az emberi jogi kérdéskör egy része az, hogy azoknak is jogot adjunk, akivel nem értünk egyet. Persze a barátunknak könnyű jogokat biztosítani, de az a kihívás igazán az, hogy kiálljunk azoknak a jogaiért is, akiket lehet, hogy nem szeretünk, akikkel nem értünk egyet ez az a kihívás, amire az ellenzéknek választ kell találnia, és a parlamentnek nagyon fontos ezt az üzenetet átadni. Ezt meg lehet tenni. Obama elnök nagyon világosan, egyértelműen megtette ezt, amikor Burmába látogatott, ami első alkalommal és valószínűleg számára az utolsó alkalommal is vár, ki tudja. Ezt tehát meg kell tenni minél gyorsabban. Ugyanilyen fontos és um, Kaczynski rávilági, rávilágított erre, minden partnerükkel, akivel találkoznak, mindenkinek a figyelmét uh, fel kell hívni arra, hogy Rakin államban mennyire uh, sürgetően tenni kell valamit az esős időszak egy hónap múlva beköszönt, és hogy mi történik akkor, ahogyan az ECHO főigazgatóság képviselő is elmondta, mi fog történni akkor azzal a több ezer emberrel, akik eh, ott eh, vannak ezekben a nem hivatalosan létrehozott belső menekült táborokban, amelyeket el fog önteni a víz, a vízben terjedő, levegőben terjedő kórokozók meg fogják fertőzni ezeket a tömegeket, ezért azok számára is, akik nekik segíteni tudnak, biztosítani kell a hozzáférést a táborokhoz. A kormánynak ez kötelessége, felelőssége ezen emberekkel szemben, független attól, hogy állampolgárnak elismerik-e őket vagy sem, ők a burmai kormány joghatóság alatt élnek, ezért a burmai kormány felelőssége annak biztosítása, hogy gondoskodjon róluk, és biztosítsa azoknak is a hozzáférést a táborokhoz, akik szintén segíteni akarnak. Köszönöm. Röviden a média kérdésével foglalkoznék. 2011-ben és 2012-ben jártam Burmában újságírókkal, és mind a két esetben érzékeltük azt, hogy változott a légkör, a sajtószabadság, a média megítélésével kapcsolatban. 2012. augusztusában korábban nagyon fontos kérdés volt, hogy a hivatalos cenzúrát szüntessék meg hiszen a médiát cenzúrázták. Üdvözöltük, hogy ezt a cenzúrát megszöntették. Mégis a legtöbb változás, és talán ez a dolog lényege, minden változás ellenére az újságírók védelmét és a sajtószabadságot nem rögzítették eh, jogszabályba. És eh, ebből több minden következik. Többekkel találkoztunk, akik felvetették eh, azt, hogy milyen súlyos a helyzet Rakén államban, és nem csak Rakin államban, hanem például Rangunban is, és ennek eredményeképpen életveszélyes fenyegetések érték ezeket a személyeket, akik mhm. erre a figyelmet felhívták, nem kaptak semmilyen hivatalos támogatást vagy védelmet. Tehát a sajtószabadsággal kapcsolatban még nagyon súlyos problémák vannak. Nem tudok túl sokat hozzátenni ehhez. Lehet, hogy lehet kívánságlista ajánlások listájához. A bizottság képviselője, barátunk beszélt arról, hogy el kell érnünk, hogy a humanitárius segélyszervezetek bejussanak a táborokba és el kell érni azt, hogy a közösségek között megszülessen a megbékérés Rakin államban. És külön kell foglalkozni, tudom, hogy ez nagyon égető kérdés, az állampolgársági törvényjel, hiszen ettől nagyon sok minden függ. Ugyancsak, ez az utolsó megállapításom, arra kell bátorítani az hatóságokat, hogy az összes politikai foglyot bocsássák szabadon, különböző listái vannak a különböző civil szervezeteknek, a kormány az ICLC-vel is együttműködik, és gondoskodni kell arról, hogy feltétel nélkül bocsássák szabad az összes politikai foglyot. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretnék Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Tőkés úrnak, hogy felvetette ezt a kérdést, a Csény kérdést, és köszönöm a többi képviselőnek is a, a, le, a levelet, amelyről szó van. Ez valóban egy nagyon fontos dolog számunkra, mert nagyon ritkán foglalkoznak ezzel a kérdéssel. és ugye a reformok kapcsán nagy volt az eufória, de ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt, és nagyon értékeljük az önök erőfeszítését és támogatását. Ami a vallásos, vallás harmóniát illeti, valamint a különböző vallásos csoportok kapcsolata egymással, a, az erőszak, a konfliktus, okoz problémát, ez pedig a különböző kormánypolitikákból és intézményekből adódik a társadalomban. Ha megnézzük a 2008-as alkotmányt, akkor látjuk azt, hogy ez kimondja, hogy a buddhizmust preferálja, mint vallást, és a vallás is ügyekkel foglalkozó minisztériumnak az a mandátuma, hogy a buddhizmust promotálja, állami forrásokat használnak fel annak érdekében, hogy egy vallást promotáljanak, más vallásokat azonban elnyomnak. Fontos tehát egy stabil, harmonikus társadalom számára a kormánynak foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Természetesen számos területen lehet reformokat elvégezni, ki lehet szabadítani a politikai foglyokat, de a hivatalos mandátum ugye arra is szólna, hogy lépjenek fel a diszkrimináció ellen, és bátorítom a kormányt arra, hogy foglalkozzon ezzel a kormányjal, mert a problémák benne gyökereznek. Köszönöm. Visszaadnám a szót röviden az EKS képviselőjének vallásszabadság témában, tehát a csinek és más vallásos csoportok kapcsolatban a tisztelt képviselő úr egy leve, levéről szólt, 12 vagy 13-an küldték ezt a levelet, és a vallásszabadság témában én nem voltam benne a részletekben, de a főképviselő asszony válaszolt a levélre, itt politikai vezetők, hivatalos személyek foglalkoznak a kisebbségek jogaival. Minden alkalommal felvetjük ezt a kérdést a hivatalos személyekkel. Tudom, hogy vannak olyan témák, amelyeket nagyon komolyan kell venni. Itt a, például a jogsérelmekkel kapcsolatos jelentés, ez két éve készült ez a jelentés, egy kollégán készítette el, ezt a jelentést, és a jelentésben egy teljesen, teljesen nyilvánvaló volt az, hogy a az emberjogi sérelmek csökkentek, de természetesen nem rózsás a helyzet, ez nem jelenti azt, hogy a helyzet javult. Kacsinnal kapcsolatosan tudjuk azt, hogy, hogy változás van a helyzetben. Kínával vannak béketárgyalások, és úgy gondoljuk, hogy megoldják a konfliktust nem sokára az emberi, jog, az emberi jogok védelmét is előtérbe kell helyezni. A az adott területen az Arakán témával kapcsolatosan a humanitárius helyzet a kormány fő feladata, fel kell lépni a diszkrimináció ellen a miamári társadalomban, átfogó módon mindenhol, és az egész társadalomnak kell foglalkozni a problémával, nem csak a kormánynak. Elnök asszony, köszönöm, még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, hogy megosztották velünk a az ötleteiket, az ajánlásaikat, ha visszatérünk majd Burmáról, mi is elkészítünk egy jelentést. Az egyéb napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valami megjegyzésük, ha nem, akkor annyit mondanék, hogy április 11-én lesz a következő ülésünk, most berekeztem az ülést, és a delegáció tagjaival majd részletesen előkészítjük ezt a programot. Köszönöm. I